Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie... Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön. A mai napon nagy események történnek. Talán jelen voltak az elnökök nyílt konferenciáján Barozó úr is jelen volt, Van Rompuy tanácsi elnök úr is jelen volt ezzel egyidejileg az Európai Központi Bank elnöke Mario Draghi is itt járt a parlamentben, most pedig mi következünk Költségvetési Ellenőrző Bizottságként, és a profán dolgokkal foglalkozunk még hozzá azzal, hogy hogyan kell jól elkölteni a pénzt, ami egyáltalán nem alábecsülendő tevékenység. Üdvözlöm tehát valamennyiüket. Van-e módosítási igény napirendel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nem. De, de mégis, Rübig kolléga a napi rendhez. Igen, igen. Csak szerettem volna megmondani, hogy az ülésünk 18.30-ig szokott tartani alapesetben, ezért számos kollégának van más időpontja, más dolga 18.30 körül, és így vagyok én is ezzel. Ezért azt kérem, hogy a lehető leg fegyelmezettebben haladjunk a mai napon. Jó, hát valamennyi résztvevőhöz fordulunk ezzel a felhívással most. Nyilvánvaló, a frakciók hozzászólási idejét is megfelezhetem, rögtön akkor működni fog a dolog. Köszönöm. A fordításra is felhívom a figyelmet, illetve az, arra is, hogy az interneten közvetítjük ezt az ülést. És Felhívom a figyelmet egyben arra is, hogy a szakbizottságunkat felkérték arra, hogy egy új applikációt is használjunk. A legújabb Continuous-ban erre felhívjuk a figyelmet. Köszönöm szépen az ITEC főigazgatóságnak, hogy mi is bekerültünk ebbe az imip be a harmadik napi rendi pont következik, a jegyzőkönyvek elfogadása, van a megjegyzés január 10 január 21-22, január 24-e. E-mailben elküldtük önöknek, módosítási igény nem jelentkezett itt sem, ami azt jelenti, hogy elfogadtuk ezeket a jegyzőkönyveket. A mentesítés a következő pont a 2011-es év költségvetésével kapcsolatban foglalkozunk a mentesítéssel. Éva Ortiz Filina jelen van, ő az előadója ennek a témának. Egy tervezetről van egyenlőre szó, meg is adom. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném röviden összefoglalni a tervezet legfontosabb pontjait. 2011-es mentesítés. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik gazdagabbá tették a jelentést a javaslataikkal, főleg az árnyék előadókról van szó. A módosítók készítvétele után természetesen majd még együtt fogunk dolgozni. Szeretnék köszönetet mondani továbbá a szakmai és átlátható válaszokért, magyarázatokért vele főtitkárnak, aki a múlt hónapban itt járt, és választ adott a képviselő kérdéseire az ő hozzáintézet, illetve az egyes főigazgatóságokhoz intézett kérdésekről volt szó. Nagyon egyértelmű válaszokat adott. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy pontosabban tudjunk fogalmazni a jelentésben. Gábi úrral tartottunk egy megbeszélést, mint belső előadóval, nagyon hasznos volt ez a megbeszélés is. A bizottsági titkárságnak is szeretnék köszönetet mondani, illetve az egész csapatnak, amely támogatott engem. 23-án, január 23-án a főtitkár prezentációja során próbáltam azt elérni, hogy a közpénzeket a lehető legjobban használjuk fel és ahogy már korábban is említettem, a szándékom az, hogy konstruktív legyen az mentesítésről szóló jelentés. Úgyhogy azon dolgoztam, hogy ilyen szellemben készüljön el a dokumentum, ami most mindenki előtt ott van. A jelentés természetesen tartalmazza a szükséges kritikákat is. Az Európai Parlament az európai demokrácia szíve, 500 millió polgárt képvisel, és példát kell, hogy adjon arra vonatkozóan, hogy milyen szigorúan költi el a közpénzeket, főleg ilyen időszakban, súlyos gazdasági válság idején. A polgároktól azt kérjük, hogy hatékonyan járjanak racionálisan, tehát nekünk, mint európai intézménynek is támogatást kell adnunk, illetve példát kell mutassunk a napi munkánk során. Egy ilyen hatalmas költségvetésnek a kezeléséhez átláthatóságra, szigorúságra, hatékonyságra, felelősségre van szükség. Ezért nagyon fontos, hogy mindig figyelembe vegyük azt, hogy a parlamentnek mik az igényei, mik a javaslatai. A jelentésünkben hangsúlyozom, az általános egyeztetésnek a fontosságát. A megtakarítást oly módon próbálom bevezetni a jelentésbe, hogy ez a megtakarítás ne érintse azokat a forrásokat, amelyek az Európai Parlament jó működéséhez szükségesek. Nem öncélúan kell megtakarításokat bevezetni, hanem racionálisan kell felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat. Másik téma, amit hangsúlyozunk, a biztonság. Néhány kollégánál az irodájában lopás fordult elő. 2011-ben új globális biztonsági elvet próbáltunk bevezetni többféle szintű biztonsággal. Az elnökség kell majd, hogy elfogadja az erről készült tanulmányt. Hangsúlyozom, azt is, hogy a biztonsági szolgáltatásokat internalizálni kell. Ez nem csak megtakarítás szempontjából fontos, hanem a tényleges biztonság garantálása érdekében. Az éves jelentés következtetései a belső ellenőrök jelentéseinek a következtetéseit is figyelembe vesszük. Viszont pontos programozás hiányában arra volt szükség, hogy rendkívüli egyeztetési eljárást kellett alkalmazni. Bizonyos főigazgatóságok esetében külső szerződéses megadásokra is volt szükség. Aztán beszélünk konkrétan a 2012. augusztusában kiderült plenáris terem kapcsolatos problémákra, illetve a helyreállítási munkákra. A kommunikáció területén pedig jelezni kívánjuk, hogy 2011-ben az újságíróknak szóló díjat írtunk fi. Vannak olyan díjak, mint például a Lux díj, ami egyre drágább. Ezeket a költségeket is ellenőrzés lehet tartani. Aztán az ügynökségek, utazási ügynökségek problémáiról is beszélünk. December 31-én a jelenlegi szerződés le fog járni, új pályázatot kell kérni. A jelentésemben azt kérem, hogy ne csak pénzügyi szempontú revízióra kerüljön sor, hanem készüljön egy külön tanulmány is a kérdésről. Nagy vonalakban erről szól a jelentésem az Arabai Parlament 2011-es költségvetési mentesítése témájában. Még egyszer köszönet mindenkinek az együttműködésért, és várom a módosítókat. Remélem, hogy megfelelő kompromisszumos módosítókat tudok majd összeállítani. Ja, vielen Dank an die Bericht. Köszönöm szépen az előadónak. Most pedig szót adok Gerbrandi kollégának. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Nem csak a jelentés, nem csak a koncepciót, hanem ahogyan együttműködött az árnyék előadókkal. Azt is köszönöm. Egy kritikus pontot szeretnék felvetni hiszen nagyon nehéz időszakot élünk meg gazdasági szempontból, ezért a parlamenttől el kell várni, hogy kritikusan lássa a saját kiadásait is. A 2013-as költségvetés összeállításánál ezt megtettük, de ha 2011-re tekintünk vissza, ugyanezt kell tennünk, hiszen ebből lehet levonni a tanulságokat a jövőbeli lehetőségeink kapcsán egy néhány elemre szeretnék röviden kitérni. Az első bekezdés a transzparenciával foglalkozok, ezzel persze egyetértek. Egy dologot hiányolok némileg, azt gondolom joggal, hiszen egy állásfoglalást is elfoglal, elfogadtunk ezzel kapcsolatban, tehát, hogy plenárison szeretnénk a mentesítéssel kapcsolatos vitát lefolytatni a parlament elnöke jelenlétében. Azt gondolom a transzparenciának ez lenne a legjobb, leghelyesebb formája. Az elnök, nem elelnökök lennének jelen, hanem a parlament elnökének kellene beszámolni a saját házának a kiadásairól. Tehát azt kérem elnök úrtól, hogy a Kokobú nevében küldjön levelet az elnökök konferenciájának, miszerint felhívják a figyelmet az elmúlt évi állásfoglalásra, és egy plenáris vitát kell betervezni a saját parlamenti mentesítéssel kapcsolatban aztán további elemek, amelyek hiányoznak még az én szememben, Másodszor kértük egy plenáris keretében, állásfoglalás keretében, tehát, hogy elektronikus vizsgálatra kerüljön sor. Ennek a technikai háttere végül is adott. Nem igazán tartom helyesnek, igazságosnak, hogy elektronikus kapukon kell átmennie mindenkinek, csak a képviselőknek nem. Te, ugye ismerjük azt, hogy számosan átsétáltak rajtuk kívül is, tehát erre jobban kellene figyelni. Illetőleg a papír felhasználás egy fontos téma. E-meetingekről beszéltünk már többször itt a szakbizottság bizottságban is elhangzott már az e-meeting lehetősége, és nem kell parlament. De mi történik? Bejövök, és egy 20 centis papír halom fogad megint csak. Nem lehetne gondoskodni arról, hogyha a képviselő nem kéri papír formátumban, papír alapon, akkor ne nyomtassák ki neki. És így meg lehetne vizsgálni, hogy működőképes-e az említett kísérleti projekt. Aztán, ami még mindig hiányzik a tervezetből, véleményem szerint hogy az irodai eszköz felhasználás esetében is jobban oda kéne figyelnünk, hiszen nem tartom észszerűnek, hogy minden apróságról beszámoljunk képviselőként, vagy az irodáinkban mi történik, de szerintem ez sem illeszkedik a korhoz. Felelősséget kell vállalnunk azért a legapróbb részletekig, hogy mi történik a pénzzel. Aztán még egy dolog, ami szóba került Ortiz előadó részéről is. Már elmondtunk néhány dolgot ezzel kapcsolatban. Az elnökség egyszerűen másfajta következtetésekre jut, már hozamosabb ideje, mint mi a plénumban. Itt erőteljesebb megfogalmazás lenne szükség. Aztán ami még feltűnt az elmúlt időszakban, megint csak a bíró tagokról beszélhetnénk, csatlakoznak delegációkhoz, protokolláris okoknál fogva, tartalmi munkát nem végeznek a delegációkban, vagyis azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül fontos olyan utazások esetében, főleg ahol nagy távolságra utazunk. Tehát ha a delegáció már maga is ellát ilyen feladatokat, akkor az irodákból nem kell még magukkal vinni embereket a bürókból. Aztán aztán 2012-2013-as költségvetés kapcsán újra és újra felhívtam a figyelmet, hogy a saját költségvetésünk külső értékelésére is sort kéne keríteni. Túlságosan függünk a saját tisztviselők információitól, tájékoztatásától, és nem eléggé látunk rá egy-egy kiadás szükségességére. Talán a Kokobó nevében felhívhatnánk a figyelmet arra, hogy egy külső szervezetet is felkérünk adott esetben arra, hogy a saját költségvetésünket alaposan vizsgáljuk meg, hogy lássuk, adott esetben nem lehet-e jelentősen megtakarítást eszközölni, vagy akár teljesen megszüntetni egy-egy kiadást. Továbbra is örülök, hogy együttműködhetek az előadóval, ennyit szerettem volna én elmondani. Köszönöm szépen. Részemről egy apró vélemény az egyik kérdéssel, amit ön felvetett. Egyeztettem a parlament különböző szolgálataival, és azt tervezzük, hogy egy külön vitát szervezünk a plenárison a mentesítéssel kapcsolatban, a parlament költségvetésének mentesítésével, és ezzel a legutóbbi állásfoglalást végre is hajtanánk. Rákérdeztünk, és visszaigazolást nyert, hogy valóban a tervek között ez szerepel. Ezzel rögtön válaszolni is tudok, tehát rá tudunk hangolódni erre. De Jung kolléga következő. Köszönöm szépen. Köszönöm Gebrandi úrnak, aki gyakorlatilag felolvasta, amit én mondani akartam, és minden egyes pontban teljesen egyetértek vele. Szeretném támogatni abban, amit elmondott. Két dolog amit külön kiemelnék, mert ez fontosabb az összes többinél, hiszen az európai polgárok esetében ez számos kérdést vet fel. A mi javadalmazásunk az egyik, a másik, az irodai kiadások, hiszen nem kell tételesen elszámolnunk a kisebb tételekkel. Tudom, vannak olyan delegációk, amelyek ezt elvégzik, akik bevizsgáltatják mások által, mert van rá lehetőségük. Úgy gondolom, hogy az állampolgárok nem igazán értik, hogy hogy lehet 354 eurót kiadni havonta tetszőlegesen, amit nem lehet ellenőrizni gyakorlatilag. És itt én mindenképpen egy módosítóval fogok előállni. Aztán egy további felvetés, eddig senki sem tudta elmondani, pedig már többször kérdeztem, hogy van egy sor olyan juttatás, amely egymás mellett párhuzamosan létezik, és igazából senki se tudja már megmondani, hogy miért is vannak ezek. Olyan dolgokra, amelyeket egyébként egy általános illetményből is ki lehetne fizetni. Ezeket alaposan meg kéne vizsgálni. Európál TV. Itt Gebrándi úrhoz tudok csatlakozni, ez az újságírók számára lehet, hogy hasznos, de a nyilvánosság nem nagyon tudja élvezni az Európál TV esetében megtehetnénk azt, hogy az újságírók kérjék, hogy megkapjanak bizonyos tudósításokat, de abból nem indulhatunk ki, hogy ezzel elérjük az európai polgárokat. Ez nem így van, ez nem működik. Évről évre van egy szöveg, amelyel felhívjuk a figyelmet erre a tényre, de senki sem foglalkozik vele, itt keményebben kell fogalmazni, és az Európai Történelem házára is reagálnunk kell. Nem akarok részletekbe menni, de a szövegnek itt is végre keményebbnek kell lennie. Vagyis egy sor módosítóval fogok előállni, bár jó részt egyetértek az előadóval olyan értelemben, hogy az általános kicsengése a dolognak mi legyen, konstruktívan működünk valóban, és összességében jól működnek a dolgok, és hát számos dolgot megemlít, ahol sikerült megtakarítani az elmúlt időszakban, ebben egyet is kell érteni vele, de van, ahol van mit javítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, de jó kolléga, Jariga kolléga. Mi perdón, presidente. Eh, mi pregunta... Köszönöm, elnök úr. Van egy kérdésem és van egy megjegyzésem a jelentéstevő felé, akinek először is gratulálni szeretnék a jelentéséhez. Az 55-ös eh, pontra szeretnék kitérni, az Európai Parlament ingatlan politikájára. Sajnálatosnak tartom ezeket a strukturális hibákat, amelyekre másodszorra derül fény, hiszen ez egy nagyon fontos elem az intézmény működése szempontjából. A plenáris teremre gondolok, Strasbourgban súlyos probléma merült fel, és most egy további rendkívül súlyos probléma van Brüsszelben. Ennek pedig közvetlen hatása van a munkamódszereinkre is, a plenáris üléseket éppen ezért nem tudjuk megvalósítani emiatt a probléma miatt. A javítás költségei mindkét esetben túlmegy mindazon, amit eredetileg terveztünk a kiadások kapcsán, illetve az Európai Parlament költségvetésében erre a célra. A jelentéstevőt meg szeretném kérni arra, hogy legyen részletesebb, illetve lépjen fel az Európai Parlament adminisztrációjával szemben, ami a felelősségvállalást illet, illetve, illetve beszámolási kötelezettséget. Vannak jelentős strukturális hiányosságok, mégpedig kétszer került ezekre sor a plenáris termekben, és az Európai Parlament esetében itt adófizetői pénzekről van szó, akiket úgymond kétszer imitálnak a kasszához strukturális hibák miatt, amelyek kevesebb mint 20 év alatt kétszer merültek fel. Felmerül bennem a kérdés, hogy itt valóban az európai adófizetők érdekelnek védelméről beszélhetünk-e. Meg szeretném kérni a jelentéstevőt, hogy erre térjen ki. Gájár kolléga kapszul. Köszönöm, elnök úr. Rubik úr kérdésének megfelelően nem fogom most felsorolni az összes dolgot, amit már a kollégáktól hallottam. Az árnyékjelentéstevőt szeretném itt eh, képviselni, aki nem tudott megérkezni Romániából ma. Viszont ő tájékoztatott engem arról, hogy ami a frakciónkat illeti, Ortiz asszony jelentős tervezetét támogatni tudjuk, gratulálni szeretnénk neki. Köszönjük ezt a tervezetet. Két dologra szeretnék utalni, mindazok alapján, amit a kollégáktól hallottunk. Ne kínozzuk ezeket a vitákat, úgymond, amióta a bizottság tagja vagyok, Folyamatosan harcba szállunk különböző ügyek miatt, viszont olyan témákról van szó, amelyek a bizottságon kívül nem játszanak szerepet. Hm. Mhm. Az Európál TV kapcsán szeretném kérni a kollégákat, hogy üljenek össze ebben a témában, és 20 csatorna közvetíti ezeket a képeket, és hogyha Európai Parlamentként szeretnénk az embereket elérni, akkor ez igenis az, az Európa TV egy nagyon fontos eszköz, Hogyha pedig nem tartjuk ezt fontos eszköznek, akkor úgy tűnik, hogy nincs is érdekünk a tekintetben, hogy kifelé közvetítsük a munkát. A második az általános juttatások. Itt különböző kultúrák ütköznek össze a kontinensen. Ismerek egy olyan országot, akinek a képviselő, is nem, nem Hollandiára gondolok, akiknek képviselői folyamatosan azzal konfrontálnak bennünket, hogy folyamatosan számoljunk be az általános juttatások felhasználásáról. Ebben az adott tagországban ez egy szokványos eljárás, hiszen ők ezt ismerik a saját nemzeti parlamentjeikből is. A Németország esetében ez nem érvényes e-, elutasította az ilyen típusú kérvényeket a, a Német Alkotmánybíróság, hiszen itt más típusú beszámolásról van szó, és a képviselőknek nem kell beszámolniuk arról, hogy az általános juttatásokat mire szánják. Elhangzott az is, hogy gyanú merült fel, miszerint az általános juttatások egy részét arra használták a bizonyos képviselők, hogy a saját fizetésüket növeljék hiszen egyébként nem lenne szükség az átláthatóságára. És a legfelsőbb bíróság Németországban ugyanezt képviselte, miszerint a német képviselők nem kötelesek erről beszámolni. Lehet, hogy bizonyos országokban ez szokványos eljárás, más országokban az azonban abszolút nem igaz ez, és a német képviselőknek nem javaslom ebben a házban azt, hogy kövessék ezt a javaslatot, hiszen ez egy olyan jogi elképzelés, amely nem elfogadható. Azokban az országokban, és itt megint utalnék a kulturális különbségekre, tehát azokban az országokban, ahol a teljes átláthatóság érvényesül az irodai általányok esetében, képviselőknél, másrészt azonban az elfogadható, hogyha az asszisztensek közvetlen családtagok. Németországban például ez elképzelhetetlen volna. És hogyha ezt mind összevesszük, mind megnézzük azt, hogy mit kritizálnak az egyes tagországainkban, akkor egy olyan helyzetbe kerülnénk, amely megnehezíti a munkánkat, és nem megkönnyíti ezt. A szocialisták elfogadtak egy belső anyagot, amelyben elhangzott az, hogyha a ház munkaképességéről van szó, akkor meg fogjuk védeni azt, ami a képviselőknek jár, amúgy pedig a konstruktív megtakarítási, javaslatokat támogatni tudjuk, és ezt az általános irányt követjük. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Paul Rübik kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak. A jövő évben választások lesznek, és azt gondolom, hogy abszolút meghatározó az, hogy nézzük meg azt, hogy hogy jelenek meg az európai parlamenti képviselők a médiában. Az elmúlt években kiderült azt, hogy itt igenis tennünk kell, nagyon fontos, hogy a képviselők azt a munkát, amit a polgárok érdekében vég, végeznek, átlátható módon tegyék a polgárok felé, és éppen ezért támogatom azokat az erőfeszítéseket itt a házban, amelyek a, a Policy Departmentről szólnak, illetve a STOA-ban folynak, hiszen megpróbáljuk a polgárokat bevonni, illetve őket tájékoztatni, és ami a Facebook, illetve a Twitter eseményeit illeti, ahol átvehetnek jól beépített elemeket, vagy a Voxbox, ahol az ember fordulhat a választóihoz. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos eszközök, és ezeket támogatjuk, ugyanúgy, mint az Európa TV-t. Azt gondolom, hogy a frakción belüli jelentéstétel nagyon fontos, és az elmúlt hónapokban a polgárokkal kapcsolatos kommunikáció javult, éppen ezért szeretnék dicséretet is mondani a ház felé, hiszen a tisztviselők igenis gondolkodnak arról, hogy az Európai Parlament hogyan működjék, illetve a munka, amit 20 szakbizottságban végzünk, nem csak ebben a szakbizottságban, nagyon fontos, hogy mindez átlátható módon legyen bemutatva illetve hogy ez elérje az érdeklődő polgárok, illetve nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy interneten követhetik az üléseinket, és kiderül számukra, hogy mit is végzünk itt. Köszönöm, mondja az elnök, nincsenek további hozzászólásaim. Mielőtt a jelentéstevőnek visszaadom a szót, elnökként vissza szeretnék térni egy gondolatra, amelyet Schulz elnökkel holnap is meg szeretnénk vitatni megbetegedett Schulz elnök, úgyhogy ezt sajnos el kell, hogy halasszuk. És egy új időpontot kaptunk, március 19-én. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt a Kötsögetes Ellenőrzési Szakbizottságban, illetve más szakbizottságok kollégáival együtt bizonyos dolgok esetében közös nevezőre jussunk, azzal kapcsolatban, hogy a parlament munkáját hogyan látjuk, miszerint milyen technikai eszközökre van szükségünk, ezekre szükségünk van azért, hogy hatékony legyen a munka, és szükségünk van ezekre azért, hogy a fő feladatokra tudjunk összpontosítani, és pontos, fontos, hogy a mentesítésben ne térjünk vissza már lerágott csontokra, úgymond. Felmerül a kérdés, hogy az általány kérdésénél milyen döntést hozzunk, mindenkit emlékeztetnék arra, hogy eh, a pénzügyi szabályzatban a tagországoknak most lehetőséget adtunk a strukturális és kohéziós alapok, eh, valamint az agrártámogatási eszközök felhasználásánál általányt kérni, hogyha ez könnyíti az adminisztrációt. Mind a két rendszer mellett szólnak eh, érvek, az egyik rendszer pontosabb, a másik az általányokra alapul, és kicsit pontatlanabb, viszont kevesebb a bürokrácia is, és a pontosabb rendszernél pedig jelentősebbek az administratív költségek. Nem gondolom, hogy érdemes itt beszekedni, hanem nagyon fontos megfelelő módszert választani. Itt folyamatosan fellángolnak újból és újból a viták, és nagyon jó lenne, hogyha parlamentben meg tudnánk állapodni ezekről a kérdésekről, azért, hogy a tényleges kérdésekre tudjunk összpontosítani, és a tényleges kérdéseknél még vissza kell térnünk bizonyos pontokra, mi szerint a parlamentet eh, hogyan tudjuk leginkább úgy támogatni, hogy egy szintre kerülhessen a tanácssal, hiszen a tanács visszanyúlhat a minisztériumokhoz, és jelentős minisztériumi kapacitásokat tud használni, és ennek kapcsán felül a kérdés a könyvtárban, a személyzet kérdés a parlamentben, illetve a titkárságokban. Ha megvizsgáljuk ezeket a nemzeti parlamentek helyzetével, vagy az USA kongresszusával, akkor itt nagyon szerény eszközökről, van szó, és hogyha jó jogalkotást szeretnénk, akkor közvetlenül választott parlamentként ugyanarra a szintre kell kerülnünk, mint azok a régiók, amelyeket ellenőrizni szeretnénk, illetve a tanácsról is egy szintre kell kerülnünk. Szerettem volna erre a feltételre utalni. Ez a kérdés minden bizonyjal eh, foglalkoztatni fog bennünket, majd a szakbiztottsági elnökök értekezletén is. Hogyha itt eh, javaslatokat dolgozunk ki arra, hogy hogyan javítsuk a szakbizottságok munkáját, akkor ezeket szívesen rögzítem. Köszönöm, most pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a kollégáknak még egyszer. Köszönöm a hozzájárulást, a pontosításokat. mindegyik frakció részéről. Aztán majd részletesen meg fogjuk vizsgálni a benyújtott módosító indítványokat. A Europa TV témájára többször visszatértek. Itt egy olyan tanulmányról van szó, amely költséghatékonyságot vizsgált. De a tanulmány nem mond se igen, se nemet, egyetemű véleményre lenne szükség. Meg kellene azt is vizsgálni, hogy pontosan mennyi a költség, hogy pontosan milyen a hatása ennek az adónak. Reméljük, hogy majd sikerül konszenzusra jutni a frakciók között mindenképpen az a legfontosabb, hogy hatékony legyen ez a munka, mert egyébként nincs értelme. Gárga képviselő az 55-ös ponthoz szólt hozzá az épületek kérdéséhez. 20 évesek ezek az épületek, nem nevezhetők régieknek, úgyhogy elfogadhatatlan, hogy ilyen jellegű problémák merüljenek fel A főigazgatósághoz és a főtitkársághoz fordultunk. Azt mondták, hogy kártérítésre már nincs lehetőség, mert a, ennek a garanciális idő, időszak, az ennek megfelelő garanciális időszak már lejárt. És attól függetlenül, hogy milyen ez a jogi aspektus, minden esetre a bizottságunk mindig is hangsúlyozni fogja ezt a kérdést és ezt az aspektusát a kérdésnek. A költségvetésünk alakulásával kapcsolatban a költségek ellenőrzése, hogy mit keresünk, mit nem keresünk, mit költünk el, mit nem költünk el. Ezzel kapcsolatban publikus az, hogy mennyit keresünk, a játékszabályok egyértelműek. A mi frakciónk az átlátható, átláthatóságot támogatja, ez kétségtelen. de nincs szükség arra, hogy önmagunkat ostorozzuk. Ez egy nagyon érzékeny téma, érzékeny kérdés. Hogyha nem határozzuk meg teljesen pontosan a szabályokat, a kereteket, akkor az nem túl pozitív a mi munkánk szempontjából. Köszönöm szépen, Éva. Február 26-a 12 óra, vagyis 12 óra a módosítók határideje. Ezzel lezárjuk a vitát. Ebben a témában a következő napi rendi pont az ötös, amely az adó elkerülés témájával foglalkozik, az adócsalás témájával és az adóparadicsomok. Bácz Tász, az előadó, Az irányító bizottság pedig a gazdasági és pénzügyi bizottság. Mindjárt meg is adom a szót, Bártnak a szót. Köszönöm, elnök úr. az Ekonszak Bizottság jelentéséről van szó korlátozott a lehetőségünk a véleményadásra, és azon kívül kevés idő is áll rendelkezésünkre, hiszen az ECON szakbizottság majd március végén szavazni akar. 12 pontban megpróbáltam összefoglalni a számunkra fontos kérdéseket, illetve azt is pontosítani, hogy milyen a mértéke ezeknek a csalásoknak Más jelentésekben is találkoztunk már ilyenfajta adatokkal, konkrétan az áfára vonatkozóan, az áfa csalásokra vonatkozóan. Először is szeretném hangsúlyozni a mértékét a kérdésnek, a jelenségnek. A tanulmányok azt mutatják, hogy összességében akkor a csalás mértéke, amelykor a, 27 tagállam egészségügyi költségvetése. Vagyis olyan összegről van szó, amennyit a 27 tagállam egészségügyi kiadásokra költ. Ilyen mértékű az adócsalás. A másik kérdés a definíció. Egy régi definíciót használunk, adóparadicsom fogalmát viszont a technológia nagyon sokat fejlődött időközben, úgyhogy nagyon sokféle stratégiát használnak ma már a bűnözők az adó elkerülés céljából, adóparadicsomok segítségével. Ismerek egy tanulmányt, amely a Hollandiára vonatkozik, és ez szerint 8000 milliárd az éves összege azoknak a azon cégek jövedelmének, amelyek csak úgynevezett postai címmel rendelkeznek, postbox companies. A harmadik megjegyzésem, Költségvetési Ellenőrzési Bizottságként is hangsúlyozni kívánom, hogy ennek a gyakorlatnak nagyon negatív hatásai vannak általában az adófegyelemre, a KKV-k esetén mert az adócsalás egy jelentős mértéke ugye nagy cégekhez kapcsolódik, multinacionálisokhoz kapcsolódik, de a KKV-k esetén pedig nagyon hátrányos ez a környezet, ez a negatív klíma. Hiszen az adó elkerülés válik alapszabályá, és mindenki előbb-utóbb ezt követi. Negyedik megjegyzésem, ami fontosnak tartok Költségvetési Ellenőrzési Bizottságként, a nagy dohánycégek nagy összegeket fizetnek konkrét megállapodások alapján, és ezekben a megállapodásokban konkrét feltételek szerepelnek, tehát az egyes államok sokszor lefoglalnak termékeket, és ezeket az összegeket is költségvetési szempontból figyelembe szokták venni. Aztán egy következő konkrét elem az áfa. Az áfa csalás negatív hatásai. Az áfa csalásnak nem csak a tagállami uh, költségvetésre van negatív hatása, hiszen kisebb a bevétel, az áfa bevétel, hanem uniós szinten is bevétel kiesést jelent ez, hiszen az áfa, beszedett áfa egy része pontosan az EU költségvetés finanszírozását kellene, hogy szolgálja. Általában pedig a belső piac működésére is negatív a hatása az áfacsalásnak és hozzájárul ahhoz, hogy nem lesz méltányos a verseny a piaci szereplők között. Az álfa rendszer fontos állami bevételt is kell, hogy jelentsen az egyes országokban. Egy 21% körüli volt ez 2009-ben és egy sor plusz költséget is jelent az áfa csalás, az áfa befizetés elkerülése. Ezért az áfa rendszert változtatni kell, mert a régóta nem változtattuk, ugyanakkor a mögöttes gazdaság jelentősen megváltozott időközben, ezért a mai áfa rendszer már nem felel meg a mai helyzetnek. Bevétek kiesést jelent 8. pont ez a tanácssal kapcsolatos. Évek óta vitát képezi két irányelv a tanácsban, a gyors felépési mechanizmus és a parlament csalás elleni bizottsága is foglalkozott ezzel a témával, de a tanácsban áll ez a téma, hát ez egyáltalán nem pozitív. 9. pont. Fontos, hogy az egész rendszer jól működjön. Nem csak az adó hatóságok között kell, hogy jól működjön az együttműködés, hanem a vámhatóságok között is, hiszen a vámhatások hajtják be az áfának egy jelentős részét. Hogyha hatóságok közötti együttműködés nem megfelelő, nem jó az információ csere, akkor könnyebbé válik a csalás. Itt tehát a adó és vámhatóságokat próbál nem felszólítani arra, hogy közvetlen hozzáférés biztosítsanak az adókhoz. Nincsenek keresztezett ellenőrzések, gyenge a rendszer, föl kell fegyverkezni, lépni kell a csalás ellen. Tizedik pont. Adócsalás, adóparadicsom elleni harc hosszú ideig tartanak a kivizsgálások, az e- eredmények sokszor nem egyértelműek, a rendőri szervek és azok, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak, nem elég hatékonyan lépnek föl, és sokszor jelentéktelenek a szankciók. fontos, hogy ezt is kimondjuk, hogy ez problémás. Végül a két utolsó pont. Az egyik az elektronikus kormányzás kérdése. Az átláthatóság növekedéséhez, ahhoz, hogy a csalás és a korrupció ellen harcolni lehessen, szükség van az elektronikus kormányzás megerősítéséhez. Ezt mondom ki a 11-es pontban. 12-es utolsó pont. Itt a bizottsághoz és a tagállamokhoz fordulok. modernizált vámkódról van itt szó, ebben a szakbizottságban is beszéltünk erről a kérdésről egy korábbi vélemény megvitatása során, amit szintén az ECON Bizottság számára készítettünk. Itt sem haladnak megfelelően a dolgok, ön szerepel ebben a pontban. Ennyit szerettem volna mondani, és 26-áig lehet a módosító indítványokat benyújtani, nincs túl sok időnk, de hát ennek az az oka, hogy a az Elkonszak Bizottság kevés időt adott nekünk, úgyhogy itt vagyok, ha bármilyen megjegyzésük lenne. Ja, vielen Dank. Äh. Köszönöm szépen. Mielőtt a kollégáknak megadom a szót, a bizottság képviselőjét is szeretném köszönteni, a taxut főigazgatóság képviseletében Raponi urat, az osztályvezetőt, illetve Gilisze urat, és az Olaf képviseletében McMichael Michael úr van jelen az ülésünkön. Először a kollégáknak adom meg a szót, Nekik vannak valószínűleg kérdéseik a bizottsághoz és az Olafhoz is. Utána pedig eh, az említett eh, személyeket kérem majd meg, hogy nyilatkozzanak. Rubik úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Azt gondolom, hogy felhívta figyelmet a legfőbb problémákra. Európában a KKV-k túlságosan sok administratív terhet kell, hogy viseljenek, és ők termelik ki a GDP 50%-át, kétharmadát foglalkoztatják a munkavállalóknak Európában, viszont 80%-át kell, hogy kifizessék az adóknak. Tehát valami nem stimmel itt. Azt gondolom, hogy nem jogos az, hogy pont a KKV-k és az önállóan dolgozók legyenek azok, akik aránytalan módon ilyen súlyos adóterheket kell, hogy viseljenek, és a nagy nemzetközi koncernek pedig ebből kihúzzák magukat, illetve optimalizációs modelleket valósítanak meg annak érdekében, hogy elkerüljék az adófizetést. A kérdésem a következő. A pénzügyi tranzakciós adónál vannak megfontolások arra vonatkozóan, hogy a határokon átnyúló tevékenységeket is vegyék figyelembe, hiszen ez lenne az Európai Unió egyik kulcsfontosságú feladata, különösen a határokon átnyúló tevékenységeknél, És meg szeretném kérdezni azt még egyszer, tehát, hogy a pénzügyi tranzakciós adót a mikrohiteleknél is hogyan lehet alkalmazni annak érdekében, hogy ösztönző mechanizmust alakítsunk ki a pénzügyi tranzakciós adóval, illetve egy megfelelő egyensúly valósuljon meg. Azt gondolom, hogy Szlovákia az Európai Uniós csatlakozás után egy nagyon példaértékű modellt képviselt, az új munkahelyek teremtése, foglalkoztatás kialakítása egy olyan terület volt, ahol kitűnően teljesítettek, és az adó paradicsomok ellen jelentős mértékben léptek fel. Ezt a programot rendkívül jól sikerült megvalósítani a Szlovákiának, és a bizottság részéről is örülnék annak, hogyha ezt az egyensúlyt valahogy megpróbálnák megvalósítani. Köszönöm szépen, De Jong úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a Stász úr munkáját és jelentéstevő munkáját. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz egy ilyen széleskörű problematikát megragadni a véleményben, illetve nagyon nehéz mindenre utalni. Remélem, hogy kiegészíthetem még az előadót. Van egy előzetes megjegyzésem. Az angol verzióban, nem tudom, hogy egyelőre csak angolul van-e meg a velem tervezet, itt folyamatosan adó elkerülésről van szó, tax evasion kifejezés szerepel, és nagyon gyakran összemosódik a két kifejezés, az adócsalás és az adó elkerülés. A 8,8 év vonatkozik az adó elkerülésre. tehát 8,8 év alatt lehetne kifizetni a teljes hiányt, hogyha nem lenne adó elkerülés. És itt nem adott csalásról van szó. Nagyon fontos ott adót fizetni, ahol jövedelmező tevékenységet folytatnak. Nem alkalmazzák azonban ezt mindenütt. Az is elképzelhető, hogy bizonyos szerződések alapján el lehessen kerülni a kettős adófizetést, Viszont az is elképzelhető, hogy valaki egyáltalán nem fizet adót. Miért áll Hollandia ilyen mértékben a figyelem középpontjában, ami az adóelkerülést illeti? Azért, mert Hollandiának számos megállapodása van harmadik országokkal, bizonyos kétes harmadik országokkal is. Ez pedig megkönnyíti az adófizetés elkerülését, és itt szigorúbban kell fellépni. Az OECD jelentését is figyelembe kell vegyük korábban úgymond behúzták a féket, amikor az adóelkerülés megakadályozásáról volt szó. Viszont itt most megfordult a, a kör, és egy 8 pontos listát alakított ki az OECD. Hiányolom a szankciókat is, amikor arról van szó, hogy bizonyos vállalkozásokat zárjunk ki um, Európai Uniós pályázatokból, tehát olyan vállalatokat, akik adócsalást követtek el, ami pedig eh, az adó alapot illeti, a bizottság egy új adóalapra tett javaslatot a vállalkozások számára. Ez már egy sokadig modell. Meg kell nézni azt, hogy mi legyen ez a kifizetési alap, hiszen hogyha sikerülne harmonizálni a tagországok között, akkor talán szintén csökkenteni lehetne az adó csalást. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Mulder úr, Ja. Nos, úgy látom a holland nyelv lett a közvetítő nyelv ma délután, úgyhogy ezért én is hollandul fogok beszélni. Amit elmondta korábban, az rendjén való szerintem a következtetéseket tekintve, de Hollandia, mint adóparadicsom, hát Amiről itt beszélünk, az az adó, csalás, adó elkerüléssel szembeni fellépés, ugyebár hát nem gondolom, hogy Hollandiában ezekkel a fogalmakkal lehetne leírni a helyzetet. Persze, amit itt szerepel, az így van, hogy ez kívánatos-e vagy nem, de azért a holland parlament már felfigyelt erre a helyzetre, és ha jól értem, akkor a második kamara a parlamentben már egy vizsgálatot kezdeményezett, meglátjuk mire jutnak vele de azért adócsalást emlegetni Hollandia kapcsán szerintem nem helyes. Minden esetre arról van szó, hogy európai szinten nem lehet teljesen elkerülni soha az adócsalást. Hát vegyük csak az említett 90%-ot a dohánybevételeknél. Hát a kérdés az, hogy nem kellene -e a megállapodásokat átdolgozni hiszen éppen abban a szakaszban vagyunk, hogy egy több éves pénzügyi keretről tárgyalunk, erre lenne lehetőség, és ha már megtakarításokról van szó, akkor a dohány esetében jelentős járulékbevételekről beszélhetünk, ami az Európai Uniónak jár. Vagyis itt alaposabban meg kéne vizsgálni, hogy mit tudunk tenni és európai szinten esetleg több mint 10%-hoz lehetne hozzájutni, hogyha a tagállamok a megállapodások szerint úgyis az adócsalással szemben kívánnak fellépni, de hát nem teszik meg az ebből származó pénzeket, nem erre költik. Köszönöm szépen, Jan Mulder, Jean-Pierre Modi. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni, szeretnék összetett mondani az előadónak. A, ezen a témán rendszeresen dolgozik az előadó. Köszönet a jelentésért. Három konkrét gondolatom lenne először is a nemzetközi csalással kapcsolatban. Látjuk, hogy egymás követő G20-ak után minél jobban nyit a piac, minél inkább a globalizáció felé haladunk, annál súlyosabb a probléma a nagy nemzetközi csalások területén. És az Európai Unió hozzájárulása mindehez a saját információs rendszerünkön keresztül a csalás harchoz, ahhoz, hogy ebben a harcban részt tudjunk venni, a nemzetközi csalás harcban, ez egyre problémásabb, hiszen jelentős tőke halmozódott fel bizonyos területeken a világban, és vannak bizonyos illegális tevékenységek, amelyek szintén koncentrálódnak. Úgyhogy esetleg be kéne venni egy bekezdést, hiszen azokban a kereskedelmi szerződésekben, amelyeket kétoldalúan költ az Európai Unió, be tudunk venni együttműködési pontot az összes csalás, összes csalási fajta, konkrétan adócsalás elleni harc témájában is, és ez érvényes az adóparadicsomokra, érvényes a nemzetközi adócsalásra. Egy második eh, téma, Olvastam a sajtóban, hogy vannak olyan csalások, amelyek a széndiokszid kótával kapcsolatosak. Nem tudom, hogy ez most tényleg aktuális-e, és esetleg ezzel a csalással kapcsolatban, ha ez tényleg fönnáll, bevehetnénk egy bekezdésebe a jelentésbe is, hiszen harcolni kell ilyenfajta csalás ellen is. A harmadik megjegyzésem a 9-es és 12-es bekezdéshez kapcsolódik. Itt a vámról van szó, vámszervekről amikor látogatásokat teszünk, vagy a számvevőszék beszámolót ad nekünk, mindig látjuk, hogy a vámrendszer nem tökéletes, pedig az Európai Unió egyik fontos kompetenciája. Hát ott van a mezőgazdaság, és a vám nincs túl sok ilyen jellegű kompetenciánk. Éveken keresztül készült jelentés a vámrendszer minőségéről, a nemzetközi kereskedelem szempontjából, és mindig láttuk, hogy ez problémás Korábban már javasoltam, hogy az Európai Unió állítson föl egy hatóságot, nemzetközi, európai szintű vámhatóságot. A miniszterek akkor azt mondták, hogy ez nem aktuális, hogy drága lenne, de valójában ez egy olyan hatóság lehetne, ami európai szintű hatóságként működhetne. Úgyhogy javaslok egy tanulmányt erre vonatkozóan, Hasonlítsuk össze annak a lehetőségét, mondjuk középtávon, hogy az összes vám szervet egy európai vámhatóságba összpontosítsuk. Ezzel el lehetne kerülni a jelenlegi rendszert, hiszen most van egy vám, a vámnak egy európai kompetenciája, de igazából nemzeti hatóságokhoz tartoznak. Abszolút eltérnek a rendszerek a külső határokon is. Ez mind ugye a csalás szempontjából is problémás, a belső piac működése szempontjából is problémás, a kereskedelmi szerződések tiszteletben tartása szempontjából is szerettem volna újra említeni ezt az elképzelést. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Makovei kolléganő. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. 2011-ben az árnyékgazdaság mérete az EU27 GDP-nek mintegy 90%-ra tehetők. Ez ugyanezen időszak alatt több tíz milliárd euró megy offshore, és ezeket nem lehet megadóztatni, nem is jelentik be ez csökkenti a bevételeket, és így hatással van az EU költségvetésre, hiszen az ÁFA jelentős részét adja a saját forrásoknak. Tudni kell az adócsalás aláása a tisztességes versenyt és az egységes piac működését. Az adócsalással és adóelkerüléssel szembeni fellépésnek öt irányelvből kell kiindulni. Az egyik javítani kell az adóbeszedést, mindig el kell dönteni, hogy is működik, de javítani kell ezen a területen a helyzetet. Egyes tagállamokban radikális változtatásra van szükség, mert az adóbeszedés 10% alatt van egyes tagállamokban. A második a határokon átnyúló együttműködés az egyes adóhatóságok között. Ezt erősíteni kell mindenképpen, és természetesen javítani is kell a határokon átnyúló együttműködésre van partnerországokkal is, tehát nem csak az Európai Uniós, hanem az Európai Unión kívüli országokról is beszélni kell. Itt olyan pénzről beszélünk, amely eh, átlépi a határokat másodpercek alatt, eh, és eh, itt egyszerűen együtt kell működni, kövessük a határokon át a pénzt, mindegy, hogy milyen határról van szó, EU-n belüli vagy EU-n kívüli határról. Ami pedig a határokon átnyúló együttműködést illeti az EU tagállamok között. Itt kérdezni szeretnék valamit az Európai Bizottságtól, hogyha az Európai Bizottság egy hatásvizsgálatot indított egy európai adóazonosító szám megállapításáról, és első eredmények már mutatkoznak is. A kérdésem itt az, hogy a számbevőszék azt javasolta, hogy az áfa, vizsgál, áfa veszteségekről vizsgálatot kéne folytatni tagállamok szinte, szintjén. A tanács mikor tervezi, hogy folytatja ezt a vitát az említett témában? Aztán egy további irány amit figyelembe lehet venni, hogy minden nemű adócsalás, adó elkerülés ellen fel kell lépni, erre különböző rendszereket kell kialakítani. Most egy példát mondanék arra, hogy mire is gondolok. 2008. júniusa és 2009. decemberek között mintegy 5 milliárd euró veszett el a zöld az üvegházhatást okozó gázok kereskedelmében. Van egy jelentés ezzel kapcsolatban, ami erre rámutatott, és a bizottságot arra kérem, illetve azt is kilátásba helyezték, hogy gyors reakciós mechanizmusokat alakítanak ki, ezt viszont a tanács leállította, tehát a tanácshoz fordulok a kérdéssel, mikor tervezi a tanács, hogy mikor lép fel ezzel a gyors reakciós mechanizmussal, vagy mit akarnak kezdeni ezzel. Aztán az utolsó megjegyzés, az áfa jogalkotás, az áfa jog bonyolultsága egy fontos terület. Mindenekelőtt a közbeszerzéseknél kell ezt figyelembe venni, hogyha bonyolult a jogalkotás, a jog ezen a területen, és túl nagy és túl nehézkes, akkor könnyű természetesen a kiskapukat megtalálni egy ilyen jogon és el lehet gyorsan követni egy ilyen adócsalást. Egy egyszerű, átlátható jog garantálja leginkább azt, hogy alkalmazni is fogják, és kevesebb lehetőség adódik az adócsalásra. És egyébként pedig nagyon nagyra tartom azt a jelentést, a tervezetet, amelyik eddig megszületett, és a kollégáim is mondták, biztos vagyok abban megtaláljuk a közös utat és egy közös jó jelentés fog születni a végén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Warren kolléga. Köszönöm szépen. Én is hálás vagyok az előadónak a kiváló jelentésért idén született egy jelentés már, amely hasonló megállapításokat tett a PIF jelentés, és mindenek előtt az áfacsalás témájára szeretnék rámutatni, és a cigaretta, a dohány adókkal kapcsolatos csalások, és a cégekkel megállapodásra kell felhívni a figyelmet Természetesen fontos, hogy a bizottsággal, az Olaffal vitát folytassunk, eszmecserét folytassunk ebben a témában. Az egyik dolog, amely fel, amit felvetettek itt, hogy minden egyes tagállam különböző rendszereket alkalmaz, ami jelentős problémákat okoz és a tagállamok nem persze tudják, mit várnak tőlük, de az ellenőrzési rendszereik nagyon különbözőek nem tudják igazán hatékonyan fellépni az, az csalással szemben. Éppen ezért a kérdésem a, a, inkább a bizottságnak szól. Hát mit lehet tenni annak érdekében, hogy a tagállamok egy egységes, konzisztens rendszert alakítsanak ki a jogalkalmazásban és a megfelelő ellenőrzési mechanizmusok során? Köszönöm szépen. Skylakakis kolléga. Köszönöm szépen. Egy témához szeretnék hozzászólni. Elnézést. Ódíz úr javaslatára reagálnék. Jó, inkább, inkább görögül folytatom. a vám, vámügyekben. Tehát ezt a szót velük. Ami a vámokat illeti, világos, hogy hogy jelentős korrupció van a vám területen, és ez a korrupció európai szinten is jelentkezik. Európa Európának külső határain vámok vannak, olyan országokban van ez, ahol nagyon komoly nehézségek merülnek fel. A, erre egyébként a Transparency International is felhívta a figyelmet, vagyis egy európai dimenziójú politikára van szükség, európai ellenőrzésre van szükség, amikor a vámokat beszedjük. Ezzel teljesen egyetértek, hogyha valaki ezt követeli, és szerintem valamilyen köztes megoldást kellene találnunk itt, amivel szemben minimális elvárás, hogy európai szintű erős ellenőrzési hatáskörre van szükség, méghozzá a gyakorlatban. Az Olaf az elmúlt öt évben eh, igenis 6-700 ellenőrzést hajtott végre. Ebből csupán 300 esetében fordult elő, hogy ebből eljárást indítottak. Azt gondolom ezért, hogy sokkal erőteljesebb fellépésre van szükség ezen a területen. Egy számot is szeretnék mondani. A jelentés tartalmaz eh, számokat is, egy, amit korábbról ismerünk a tagállamok szintjéről. Évente a vámon, a vám területen megvesztegetés is előfordul méghozzá kismértékű, amit kismértékű megvesztegetésnek, korrupciónak szoktuk nevezni, de ebből 600 ezer van európai szinten. Köszönöm szépen! Most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Azt hiszem jó néhány kérdés elhangzott a korábbiak során. Ki az, akinek először adhatok szót? Kann jemand von der... Nos, a bizottság részéről. Raponi úr, Kilice úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A adózási kérdésekre fogok reagálni. Először is egyértelműen meg kell különböztetni az adóelkerülést és a csalást. Az adóelkerülés azt jelenti, hogy legális eszközökkel csökkenti valaki az adófizetési kötelezettségét. A csalás pedig csalás és illegális. Ugyanakkor erkölcsileg, gazdaságilag elítélendő az adóelkerülés. Ugye tax planning, treaty shopping kifejezések is ezt mutatják. A csalás elleni harc több szinten működik nemzeti szinten. Itt tényleg az adó hatóságok hatékonyságától függ, hogy mennyire hatékonyan lépnek fel a csalás ellen. Európai szint ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tagállamok közötti együttműködés segítségével végezzük ezt a harcot, és a bizottságnak pedig vannak jogi eszközei, de a tagállamok nem megfelelően használják ezeket a jogi eszközöket. És ez az oka annak, és úgy gondolom, hogy elsősorban a tagállamokhoz kell, hogy szóljunk ebben a témában. És ugyanakkor ott van a nemzetközi aspektus is. Az Európai Unión túl a harmadik országokkal a nemzetközi együttműködés fontos. Mondtunk példákat, például amikor kereskedelmi megállapodásról tárgyal az Európai Unió, mi mindig kérjük, hogy vegyünk be egy fejezetet az adózási átláthatóságról és az adminisztrációs együttműködésről. Bizonyos országokkal működik ez, más országok megtakadják, hogy ezt a fejletet bevegyük a szerződésbe, kereskedelmi megállapodásba. Nemzetközi szinten két oldalúan működik az adózási együttműködés. Tehát egy európai ország és egy harmadik ország közötti együttműködésről van szó. Persze ez más kérdés, hogy nem lenne hatásos egy európai szintű tárgyalás a harmadik országok. Ezt régóta kérjük a tagállamoktól. Az ÁFA témájában most gondolkozunk azon, hogy a tanács kapjon-e mandátumot, illetve a tanácstól kapjon a mandátumot a bizottság azért, hogy ÁFA témájában hatékonyabban tudjunk tárgyalni. A lényeg eh, itt ugye az áru volt korábban, de most már a kereskedelem kétharmadát szolgáltatás alkotja. Elektronikus szolgáltatások, telekommunikációs szolgáltatások, és ezért szükségünk van nemzetközi együttműködésre. Az Európai Unió kellene, hogy tárgyaljon a nemzetközi partnerekkel a mi elképzelésünk szerint. A G20-szal kapcsolatban ugye szóltunk erről, próbáljuk ezt az aspektust is megerősíteni, a tax planning témáját, két oldalú egyezményekről van itt szó, ahogy mondtam. Áfa csalása kapcsolatban merült föl a széndiokszid kvóta csalás. Ez jelentősen csökkent, korábban jelentősebb volt, de egy másfajta termékre ö, csoportosodott ez át a gáz és az elektromos áram témájára. Itt tényleg vannak csalások a gáz és az elektromos piacán, és ezért a bizottság egy javaslat talált elő, gyors reakciós mechanizmusra vonatkozik ez a javaslat. Azért, hogy legyen jogalap, és azonnal föl lehessen lépni a csalások ellen. A széndiokszid esetében egy tagállam 3 milliárd eurót vesztett két hónap alatt. Ezért kell nagyon gyorsan fölépni a csalások ellen. A szankciók a tekintetében a tagállamok általában megtagadják, hogy ezen a témán együtt dolgozzunk. A fiskális, fiskális és büntetőjogi szankciók esetén a tagállamok egyáltalán nem fogadják el a harmonizációt. A pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban nagyon fontos a pénzügyi spekuláció elkerülése, úgy, hogy a KKV-kat ne érintsük. Ennek az adónak a felszámítása elvileg a KKV-kat nem szabad, hogy érintse. Beszéltünk az adó azonosító számról is. Még nem készítettünk olyan tanulmányt, hogy ez a bizottsági cselekvési programjába hogyan lehetne beilleszthető. Minden esetre a tagállamokkal egyeztetni kell, és kell készíteni erről tanulmányt és hatástanulmányt is, hogy egy ilyen áfa azonosító szám bevezetése hogyan működhetne. Nagy vonalakban ennyit tudtam reagálni az adózási kérdésekre vonatkozóan. Tájékoztatásként elmondanám, hogy a river charge autolikvidációs javaslat a következő ECOFIN elé fog kerülni március 5-én, és az utolsó tanácsülés azt mutatja, hogy a tagállamok nagy többsége támogatja a kérdést, és csak négy tagállam nem támogatja, méghozzá elvi kérdések miatt, az egyen, egyhangúsági szavazási okok miatt. Mm. Depends on you. Mm-hmm. Oké. Okay. Mhm. Akkor pedig a költségvetési főigazgatóságnak is szót adhatok, Kilisztus úr, hogyha úgy gondolja. Köszönöm szépen. A Költségvetési Főigazgatóságnak nincs túl sok hozzáfűzni valója a mai vitához. A mi illetékességünk az ÁFA kérdésére korlátozódik a saját források tekintetében. Az ötös pontot, ha nézem, szó szerint teljesen pontos ez a szöveg. Viszont egy olyan javaslat szerepel itt, ami már nem korrekt. Az áfacsalás közvetlenül kapcsolódik a saját forrásokhoz, ez egyértelmű. De hogyha megnézzük, hogy a tagállamokra mindenek milyen hatása van, összességében azt mondhatom, hogy az egész arányos. Mondanék erre egy egyszerű példát. 100 euronnyi csalás, két tagállam. Ugye ennek hatása van arra az országra, ahol ez felmerült, mondjuk Hollandia és Belgium 100 eurós csalás. Az európai költségvetésre gyakorolt hatás a belga csalás esetében ...99-50, 98-50, és európai szinten 1,50. Hollandiában 95 cent ez az európai szintű hatás. Tehát az ötös pont szó szerint pontos, de a költségvetésre gyakorolt hatás az nem úgy működik, mint ahogy a megfogalmazásban szerepel. És ez viszont fontos különbség. mert hát a szöveget olvasva a hibás következtetésre lehet jutni. Egyébként más hozzáfűzni valam nincs. Köszönöm. Köszönöm szépen, mivel az idő is halad. Köszönöm a nagyon rövid válaszokat. Volt még egy kérdés az Olafnak is, de egy kiegészítés is jön. Elnézést, elnök úr költségvetési főigazgatóságot képviselem, és a kollégám a saját források témáját képviselte. A hetes pontot szerettem volna hozzászólni. Itt az szerepel, hogy az áfa modell nem változott, áfa begyűjtése kapcsolatos modell, viszont a vám területén voltak változások. Az áfa modell nem vezetett veszteséghez vám tekintetében hiszen az áfa a termékértéke alapján kerül meghatározásra, és nem fordítva. 9-es ponttal kapcsolatban pedig szerettem volna azt hangsúlyozni, hogy a Költségvetési Főigazgatóság rendszeresen végez a hagyományos saját forrásokra vonatkozó ellenőrzéseket, és mindig hangsúlyozza a vám ellenőrzéseket is, amelyeket a tagállamok végeznek, és ellenőrzi azt, hogy milyen hiányosságok merülnek föl a vizsgálatok során, és természetesen, hogyha vannak hiányosságok, akkor ezeket nyomon követjük. Továbbá az ellenőrzéseken túl tematikus jelentéseket is készítünk a vámellenőrzések témájában a tagállamok számára, a saját források tanácsadó bizottságában is. Például 2011-ben egy tematikus jelentés készült a vámellenőrzési stratégiáról, 2012-ben pedig a helyi vámeljárásokról. A cél a jelentésekkel az, hogy föl kell mérni azokat a területeket, ahol jobbításra van szükség a vámeljárások területen az egyes országokban. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Kevin meg Michael az Olaf képviseletében kap még szót. Két kérdés irányult az Olafhoz megkérhetem, hogy esetleg ön is reagáljon az Olaf szerepével kapcsolatban a felvetett kérdések esetében. Rövid megjegyzés, rövid megjegyzés, de akár írásban is megteheti, ha úgy gondolja, írásban is, ahogy kívánja, azt gondolom az egyik kérdésre tudok válaszolni, Homi. Ha lejár az első dohány megállapodás Filip Morisszal 2016-ban, tehát meg lehet hosszabbítani esetleg, 2016-ig viszont hát akkor egy választ kell adni erre a kérdésre, amit itt felvetettek. Köszönöm szépen. Akkor szót adok az előadónak újra, és felhívom a figyelmet arra, hogy a módosítók beterjesztésének határideje nem 26-a, hanem hétfő, március 4-e 12 óra. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja az előadó. Örülök, hogy március 4-e a határidő, és nem 26-a februárban, hanem, mert ezzel több idő jut a beszélgetésre tárgyalásra. Örülök, hogy ilyen sok kolléga hozzászólt, nagy az érdeklődés. Rübik úr említette a pénzügyi tranzakciós adót, vagy Szlovákiával kapcsolatban, amit említett, én ezt nem ismertem, eddig nem tudtam, de figyelembe fogom venni. Szerintem nézzük meg együtt kettesben, hogy mit tudunk tenni ami pedig a De Jong féle felvetést illeti, nyilván igaza van azzal, amit mond, egy sor dolgot mondtam el ezzel kapcsolatban, és említette, hogy lesznek módosítói, amelyel még jobban erősíteni lehet ezen a területen a munkát. Fontosak voltak a felvetései, az adóelkerülés, adócsalás közötti különbség fontos. Igyekeztem én ezt egyébként konkrétan kezelni, de hát nem mindig megy ez, ami pedig az utólagos ellenőrzéseket illeti, hát ez is ide tartozik. Az OECD jelentés, ezt is alaposabban megnézzük még egyszer, figyelembe tudom venni. Amit pedig Odi úr mondott, ezt is meg fogom nézni és meggondolni. Talán közös módosítókat lehet ebből csinálni. Mulder úr esetében én nem szándékom Hollandia megtámadása, ez egy példa volt, csak a bizottság is hozzászólt ez egyébként ez hát a 90%-os adóbevételek az Olaf reagált, tehát Mulder úr kettőnknek gondoskodnunk kell arról, hogy 2016-ban még jelen legyünk képviselőként a parlamentben, és akkor keményen dolgozunk ezen a témán. És egy Kalakaki úr és mások is nagyon fontos dolgokat mondtak a vámrendszerekkel, a rendszerek korlátaival kapcsolatban érdemes lenne talán ezt a problémát egy szélesebb körben felvetni, és egy saját kezdeményezésű jelentést indítani külön a vámterületen. Hiszen újra és újra hallunk erről, aztán az adó csalással foglalkozott az Európai Bizottság a válaszában, aztán a kolléganő szinte akciótervet, cselekvési tervet mutatott be, hogy hogyan tudjuk beszedni az adókat, és hogyan tudunk a határokon átnyúló együttműködést kialakítani, hatásvizsgálatokat készíteni, érdemes lenne ebből kiindulni, és, hogyan, és integrálni a későbbi munkába. De időközben már választ is kaptunk részben a kérdésekre a bizottságtól. Hát igen, az előbb említett jelentés, amit Warren úr mondott, Von úr mondott, egy sor súlypontot itt figyelembe tudunk venni erről beszélhetünk, amit pedig Skilakakis úr mondott, gyakorlatilag Odi úr esetében már az ő kérdésére is válaszoltam. Mindenkivel kész vagyok együttműködni, a módosítókkal kapcsolatban kicsit több időnk van, mint mondtuk, március 4-e és március közepén már szavazni is tudunk. Köszönöm szépen a véleményt. Ezzel lezárjuk ezt a pontot. Egy Bart Stas egy másik bizottságba is megy, a következő napi rendi pont az egyéb intézményekkel foglalkozik. Egy bevezetőt már hallottunk ezzel kapcsolatban. Itt a módosítók határideje február 26-a, és először szót adok az előadónak, Andrea Cseszkovának. No, krát, děkuji, pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megadta a szót. Ebben az évben kollégámmal, Csárnocki kollégával együtt megosztottuk a munkát, ami az egyéb intézményekre vonatkozik. Ő elnézést szeretne kérni, hogy nincs itt, és arra kért, hogy olvassa fel a nevében a nyilatkozatát. Meg szeretném a bevezetőmben változtatni a sorrendet annak érdekében, hogy a saját megjegyzéseimet is elmondhassam, és utána felolvashassam a kollégám megjegyzését, hogyha ezzel egyet tudnak érteni, akkor folytatom. Köszönöm. A legutóbbi ülésen más intézmények képviselői is jelen voltak, és nem volt túlságosan sok időnk Éppen ezért a legtöbb választ írásban kaptuk meg. Mindenki válaszolt a tanácsot kivéve, és a válaszokat a saját véleménytervezetembe is be tudtam dolgozni. Ha megengedik, akkor a tanácsot veszem először. Ami a szakbizottságunkat illeti, a tanács általában a legproblematikusabb intézmény, a legtöbb vita van róla a mentesítés kapcsán. Mindenki ismeri ezt a problémát. A tanácsnak átláthatónak kell lennie, és teljes mértékben felelősséget kell vállalnia az Európai Unió alapjaiért. Éppen ezért teljes mértékben be kell kapcsolódnia a mentesítésbe. Az azt jelenti, hogy a tanácsnak az összes anyagot rendelkezésre kell bocsátania, válaszolnia kell a kérdésekre, illetve részt kell vennie a szakbizottsági üléseken. A bizottság is foglalkozik a költségvetéssel, viszont a gyakorlatban a költségvetés teljesítésénél nem a bizottság az egyetlen felelős testület, amely felelős a költségvetésért. Éppen ezért minden egyes intézménynek külön meg kell adni a mentesítést mindazoknak az intézményeknek, amelyek részt vesznek az Európai Unió költségvetésének megvalósításában. 52 kérdést juttattunk el a tanácshoz, és nem kaptuk meg az összes választ. Terveztem egy informális ülést az ír elnökség képviselőivel. A célunknak azonban azt kellene lennie, hogy hivatalos üléseket valósítsunk meg, annak érdekében, hogy a tanács képviselői erre eljöjjenek. Nagyon fontos lenne, hogy ők is bekapcsolódjanak a szakbizottsági vitákba, a mentesítés folyamatában. Én megpróbáltam lépéseket foganatosítani ebben az irányban, és a viták során is ebből indultam ki. Elnök úr, ön elnöki funkciójában bizonyos kompetenciákkal rendelkezik. És a jelentős tervezetben minden alternatíva szerepel. Amíg nem kapjuk meg a válaszokat a kérdéseinkre, addig nem tudom javasolni azt, hogy megadjuk a mentesítést. Most beszéljünk a Gazdasági és Szociális Bizottságról. Látnunk kell a személyügyi forrásokat, illetve bizonyos kategóriákban a felosztást, A Gazdasági és Szociális Bizottság szintén ajánlásokat kapott a számvevőszéktől az éves jelentésben. Hát átláthatósága egy olyan kérdés, amely más intézményeknél is felmerül. Minden egyes intézmény éves jelentésében nagyon fontos, hogy táblázatot készítsen a személyügyi forrásokról, illetve a posztok felosztásáról, nem feltétlenül névhez kötöttem, de fontos, hogy ez egy részletes táblázat legyen, amelyben kimutatják a személyzetet, a különböző posztok alapján, nemek alapján, stb. Amúgy a Gazdasági és Szociális Bizottság erőfeszítéseit nagyra értékeljük. Megpróbálják csak a tényleges költségeket téríteni. Ezt a rendszert a régi rendszerrel párhuzamosan fogják használni a mandátum végéig, utána pedig csak a tényleges költségek térítésére kerül sor. Ez pedig tulajdonképpen egy válasz arra, amit az Európai Parlament az elmúlt év óta kért. Az EGSB és a régiók bizottságának képviselői azt mondják, hogy a közös adminisztratív megállapodás pozitív hatásokkal volt mindkét bizottság munkájára, és jelentős megtakarításokat sikerült ezzel elérni. Az éves költségcsökkentést 34,5 millió euróra becsülik. Ide nem tartoznak bele azok a költségmegtakarítások, amelyeket úgy értek el, hogy közös termeket használnak, én teljes mértékben tart, támogatom a különböző termek, technikai felszereltség, stb. megosztását, és azt gondolom, hogy ez más intézményekre nézve és hasznos megoldás lehet. Szeretném kérni a két bizottságot arra, hogy tegyen további erőfeszítéseket a megtakarítás érdekében. Az adminisztratív megállapodás keretében nagyon fontos a HR menedzsmentet javítani, különösen a fordítói részleget. Nagyon örülök a videokonferenciák bevezetésének az EGSB-ben, és várom, hogy majd értékeljük eh, ezt a módszert, illetve megvizsgáljuk azt, hogy ez mennyi megtakarítást hozott. Ami az Európai Ombudsmant illeti, egy pontra szeretnék kitérni, ez az előléptetés kérdése. Nagyon sok videószpot foglalkozik ezzel a témával, illetve sajtó is. Ez az új intézmény még mindig nagyon kevés polgárhoz jut el az Európai Unión belül, illetve túlságosan kevés intézményhez. Azt gondolom, hogy ezzel a ponttal még érdemes lenne foglalkozni. Ami az Európai Adatvédelmi Biztost illeti, ezzel kapcsolatban fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy pályázati kiírás keretében választották ki a személyzetet, bizonyos új intézkedések valósultak meg, és van egy belső kézikönyv, de voltak hiányosságok is, ami a emberi erőforrásokat illeti, a rekrutálást, a számvevőszék azt fogja kérni minden intézménytől, hogy teljes mértékben támaszta alá a kiadásokat, illetve ellenőrizni fogja ezeket a bizonyítékokat, hiszen ez egy szokványos eljárás minden tagországban is, éppen ezért érvényesülnie kell, érvényesülnie kell az intézményekben is. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr! Mindazok ellenére, amit említettem, azt javaslom, hogy adjuk meg a mentesítést a többi intézménynek. Ez azt jelenti, hogy mindegyiknek kivéve a tanácsot. Én két javaslatot dolgoztam ki, a pozitív és a negatív felállás keretében azt javaslom, hogy halasszuk el a tanács mentesítését. Természetesen mindez még eh, vitára bocsátandó. A tanács nem válaszolta az általunk feltett 52 kérdésre. Éppen ez egy jogunk van ahhoz, hogy ragaszkodjunk ezekhez a válaszokhoz, és igenis kérjük tőlük, hogy megválaszolják a kérdéseinket. Fel szeretném olvasni Csernecki úr megjegyzéseit. Az Európai Külügyi Szolgálat kapcsán, az Európai Bíróság és a Számvevőszék kapcsán. Megengedi, ugye, elnök úr? Services, uh, the year 2000... Az Európai Külügyi Szolgálat 2011-ben, vagyis az első teljes működési évében technikai kérdéseket kellett, hogy megoldjon, konkrétan a beszerzés és a toborzás tekintetében. Az LKS bizonyos megjegyzéseket tett, a nem megfelelőségek tekintetében. Itt a, konkrétan a kifizetésekről van szó, jogi bizonytalanság merült fel az ideiglenesen alkalmazott személyzetek tekint, személyzet tekintetében. Ezt azzal indokolták, hogy a pénzügyi szabályzat és az áfa visszatérítés területén nem voltak egyeteműek a szabályok, illetve ezek nem feleltek meg a beszerzési szabályoknak. Javaslom, hogy továbbra is kísérjük figyelemmel ezeket az adatokat, azért, hogy láthassuk, hogy javul-e a végrehajtás a szolgálatban, és megfelelő az előírásoknak. Továbbá azt javaslom, hogy az EKS jobb és kiegyensúlyozottabb prezentációt készítsem a személyzet aránya, amely új tagállamokból származik, nem arányos az 15 korábbi tagállamból származó személyzethez képest. Az Európai Unió számbevőszékével kapcsolatban szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2011. novemberben lépett életbe egy új szabályzat a számvőszékre vonatkozóan, amikor is a 25%-kal kellett csökkenteni a kiadás 2011 és 2012 között, és 150 ezer eurós megtakarítás kellett, hogy ez jelentsen a bírósági esetek alapján azt lehet mondani, hogy 2010-hez képest a szint az megmaradt 2011-re, és több emberi erőforrásra van szükség a bíróságnál. A javaslat még mindig vizsgálat alatt áll a tanácsnál. a trendet lehetne mérsékelni, hogyha a javaslatot elfogadnák. Az administratív struktúra változott, azt várjuk, hogy egy új 2012-es tevékenységi jelentés majd ki fogja emelni, hogy a változások milyen előnyt biztosítottak a bíróság szolgáltatásai tekintetében. A mentesítés véleményem szerint meg kell adni. Végül az európai számvészékre vonatkozóan. A PricewaterhouseCoopers független ügynökség véleménye szerint korrekt módon történt a bemutatása a számvevőszék pénzügyi helyzetének. Ugyanakkor a határidők tekintetében problémák voltak, és a speciális jelentésekben fel kell hívni a figyelmét a számvevőszéknek arra, hogy időben megfelelően kell elfogadni az egyes adott jelentéseket. Az igazgatók és vezetők jövedelmi arányai még mindig kiegyensúlyozatlanak meg kell vizsgálni a helyzetet a nemzeti hovatartozás tekintetében is. 2012-re az új cselekvési jelentés, illetve a belső audit szervezet jelentései mutatni fogják majd, hogy a változások megtörténtek. Általánosságban javaslom a mentesítés megítélését az Európai Számvevőszék számára. For your attention. Köszönöm a figyelmüket. Mostantól megint a csere térek át. Szeretném megköszönni a figyelmüket. Tudom, hogy nagyon komplexek ezek a kérdések, ezért még egyszer szeretnék köszöntet mondani, hogy megadták a lehetőséget, hogy beszámoljak ezekről a témákról, hogy elmondjam a, bemutassam a saját jelentésemet, illetve hogy felolvassam Csárnyecki kolléga által készített nyilatkozatot is. Természetesen szívesen állok rendelkezésükre, választ adok a kérdéseikre, várom a megjegyzéseiket és a módosító indítványokban is mindez szerepelni fog. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak is, hogy meg tudtam változtatni a jelentések sorrendjét. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen Cseszkova kolléganőnek. Csarnecki kollégát is képviselte, egyben legutóbbi alkalommal is így történt ez. Most nem tudom, hogy az árnyék előadók lehetőséget kaptak-e korábban arra, hogy beszéljenek Csárnecki előadóval. Szeretném ezt felvetni most. Azért az mindig jó, hogyha maga az előadó is beszél az árnyék előadókkal, mert most már másodszor fordul elő, hogy az előadó a szakbizottsági ülésen nincs jelen nem tud jelen lenni, most nem csak egy testületi együttműködés jegyében szeretném felvetni, hogy pragmatikus megoldásokat kell találni. Persze nem ön erről, csak csak szeretném elmondani most, hogy ez egy helyzet egy kérdése is volt, elnökként hozzám fordult a kérdéssel. A tanács mentesítésének a kérdése már elmúlt évben is foglalkoztatott bennünket, a szakbizottságot és a parlamentet összességében, ezért aztán a parlament a tanács mentesítését nem tudta megadni az elmúlt évben, és szakbizottsági elnökként is megragadtam az alkalmat, hogy a mindenkori elnökökkel tárgyalva ezt kifejtsem. A tanács főtitkárának is elmondtam még egyszer, hogy parlamentként a tanácsnak ezen eljárását nem tudjuk elfogadni, és nem osztjuk, hogy ezt így lehet csinálni. Most a kérdés persze az, hogy mit tudunk csinálni ténylegesen, de mielőtt ezen tovább gondolkodunk, most szeretném feltenni a kérdést, hogy az ír elnökséget képviseli-e valaki, illetőleg kíván-e hozzászólni az ír elnökség. Én csak megkérhetem erre, lehetőséget adok, bármikor hozzászólhatnak nyilvánvalóan. Önök is tudják, hogy a parlament nyitott ebben az ügyben. Meg akartam ragadni az alkalmat, hogy kifejezetten felhívjam a figyelmet a lehetőségre. Ha a tanács elnöksége hozzá akar szólni, akkor bármikor lehetőséget is kapnak erre. Jó? Akkor pedig a kollégákhoz fordulok. Cseszkova kolléganő még szeretett volna a tanács mentesítéséhez hozzászólni. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megadja a lehetőséget, hogy újra hozzászóljak. Természetesen felhívtuk az ír elnökséget, illetve a képviselővel felvettük a kapcsolatot, és kértük, hogy jöjjenek el a szakbizottsági ülésre. Azt a elmondtuk, hogy a mentesítésről lehet szó, a tanács mentesítéséről lehet szó, és úgy gondoltuk, hogy kiváló helyzet lenne, hogyha azon a választ lehetne kapni a kérdésekre. A meghallgatás alapján, amit erről a témáról szervezünk, azt gondolhatnánk, hogy esetleg valaki azt mondja, hogy a parlamentnek, és az egyik ügyvéd esetleg azt mondja, hogy a parlamentnek és a szakbizottságnak nincs joga erre, egy másik ügyvéd persze más véleményen lenne. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy igen, egy másik szakértő azt mondja, hogy nem. Én viszont úgy gondolom, hogy igenis jogunk van arra, hogy ezekre a kérdésekre megkapjuk a választ hivatalosan. De ez mostanáig nem történt meg. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy holnap lesz ez a bizonyos találkozó. Valójában az ír elnökség hívott meg, ez egy informális találkozó, és hát remélem, hogy valamilyen eredménnyel fog zárulni ez a találkozó. A javaslatom nem változik, remélem, hogy a szakbizottság véleménye is ugyanaz lesz. Köszönöm, hogy még egyszer megkaptam a hozzászólás lehetőséget, elnök úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen az előadónak még egyszer. Abból indulok ki, hogy a szakbizottság önnel egyeztetve az előző évek közös fáradozásait támogatni fogja, de nem akarok elébe menni a vitának. Három kolléga jelentkezett, az első Szöndegárt kolléga. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy támogassam az előadó pozícióját, véleményét. Teljesen egyetemű, hogy amíg nem kapunk választ a feltett kérdéseinkre, addig nem tudjuk megadni semmiképpen a mentességet. Ez teljesen egyértelmű. Remélem, hogy a holnapi informális megbeszélés az tényleg eredményes lesz a tanács nagyon sokszor kér ilyen informális egyeztetési lehetőséget, és általában ezeken nem történik előrelépés, vagy olyan információkat adnak, amit nem lehet tenni, vagy meghívják a parlament képviselőit egy kávéra, de eredménytelen a megbeszélés. Mindenesetre mi a mentesítést, ahogy az elnök úr is mondta, a korábbi döntésünk alapján kell, hogy megítéljük. Ugyanakkor végig kell gondolnunk azt is, ahogy ez a tavaly évben történt. Nem csak egy, az a lényeg, hogy a föltett kérdéseinkre adjanak választ, hanem a korábbi kérdéseinkre is választ kell, hogy kapjunk. Hiszen korábban is föltettünk egy sor kérdést, elvi kérdést, tehát jó lenne azokra is visszatérni. Nem hiszem, hogy a tanács egyszerűen mindig csak el tud menekülni, előre tud menekülni, és el tudja kerülni, hogy választ adjon a kérdéseinkre. Az elnök úrnak pedig szeretnék köszönetet mondani, hogy az úgynevezett Gentleman's Agreement-re történő utalást kivette a javaslatából. Az eredeti szövegben szerepelt ez az utalás, de ez nem egy valós dolog, ez, ez nem létezik, soha nem is létezett. 2009-ben, 2010-ben a tanácssal egyeztettünk, és kértük a tanácsot, hogy valamilyen dokumentációt nyújtsanak be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy létezik ez a Gentleman's Agreement. Az egyetlen dolog, amit elő tudtak venni, az egy olyan dokumentum, amiben a tanács bizonyos egyoldalú kötelezettségeket vállal a parlamenttel szemben. Úgyhogy örülök, hogy kikerült ez az utalás, és most már az idei jelentésben nem szerepel, ahogy már a tavalyiban sem volt benne mert ez a megalapodás egyszerűen nem létezik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kálfin kolléga kapszón. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék néhány megjegyzést tenni a különböző intézményekkel kapcsolatban. Az Európai Adatvédelmi Biztos mentesítését támogatom. Támogatom a jelentéstevőt, ami az ombudsmant illeti. A jelentés tervezet megfogalmaz egy ajánlást, és én ezt az ajánlást szintén támogatom, ez pedig az utánajárások hiánya illetve ezek hosszúsága túlságosan megnyúlik, és az eredmények pedig nem megfelelőek. Nem tudom, hogy ez a költségvetéshez kapcsolódik-e, de azt gondolom, hogy itt jobb magyarázatot kell találnunk majd az elkövetkezendő évekre nézve. Nem ellenzem a mentesítés megadását, de az említett ajánlást pontosan meg kell fogalmaznunk, ami a régiók bizottságát, illetve az EGSZB-t illeti, itt nincsenek különösebb megjegyzéseim. Ami pedig a számvevőszéket illeti, én támogatom a külső auditot, és remélem, hogy a számvevőszék a PricewaterhouseCoopers ajánlásait meg fogja valósítani. Van egy kérdés, amit elkezdtünk megbeszélni korábbi esetek alapján hogy mit történjék a speciális jelentéssel, a külön jelentéssel, mi a szerepe a külön jelentésnek, ezt hogyan vegyék figyelembe. Azt gondolom, hogy ez a szemvevőszék eh, eredményeihez köthető, illetve a költségvetési vitához is. Megvannak a javaslataink, és fontos, hogy eh, itt tovább vigyük a munkát és az is fontos, hogy áttekintsük a parlament eljárását mindezzel kapcsolatban. Ami a bíróságot illeti, köszönöm szépen az írásbeli válaszokat, amelyeket megkaptunk az Európai Bíróságtól a legutóbbi vita után. A legtöbb válasz megelégedésünkre szolgált, kitérve az IT rendszerekre, illetve az együttműködésre az Európai Bírósággal illetve teljesítmény mutató kapcsán is elégedettek vagyunk. A harmadik kérdés, ezzel kapcsolatban jobban el kell gondolkodnunk ezen a ponton. Ez a jogász nyelvészek szerepe Luxemburgban, illetve te, a távmunka, a szembevőszék válasza erre az volt, hogy különböző okok miatt, és én látom a logikát mögött, de azt gondolom, hogy ez talán nem is annyira fontos. Tehát a számbevőszék azt mondja, hogy a jogász nyelvészeknek vagy Luxemburgban kell lenniük, vagy nagyon közel kell lennük Luxemburghoz, más, hogy nem oldható meg a fordítás kérdése. Tehát ezzel a ponttal is foglalkoznunk kell még. Ami az Európai Külügyi Szolgálatot illeti, hallottam a megjegyzéseket, amelyeket Csárnecki úr fogalmazott meg. Számos pontra szeretném felhívni a figyelmet, természetesen a pontos javaslatokat majd az elkövetkezendő napokban fogalmazzuk meg. Világosan ki kell mondanunk azt, hogy nem megfelelés kapcsán nagyon sok pont hangzott el, de a számvevőszék minimális kritikát fogalmazott meg, tehát ez az első éve az Európai Külügyi Szolgált költségvetése megvalósításának. Ami a megvalósítási arányt illeti, ezzel kapcsolatban is elhangzott néhány megjegyzés, szerint ez a megvalósítási arány nem megfelelő. A költségvetés megvalósításának aránya, mint a székhelyeken, a főhadiszállásokon, mint a delegációkon 97%-ra csökkent, tehát ezt is mérlegelnünk kell, amikor finalizáljuk majd a végső dokumentumon. Különböző fokozatok kérdése is elhangzott. Itt egy speciális esetről van szó, ennek van magyarázata, és a kollégák ezt felvetették, én szívesen beszélek erről nem gondolom, hogy általános sörtés történt az előléptetések kapcsán a szolgálatnál. A véleménytervezet foglalkozik még a képzés területével. Az ott dolgozó személyzet benyomására épül ez a vélemény, hogyha magunkat megkérdezzük, vagy a szakbizottság kollégának véleményét, és megkérdezzük tőlük azt, hogy további képzésre igényt látnak-e, akkor mindenki igennel válaszolna, hiszen az lenne a probléma, azt mondanánk, hogy már nincsen tanulni valójuk. Tehát, hogyha az a személyzetnek a benyomása, hogy további képzésre van szüksége, akkor ezt nem szabad kivennünk a szövegből. Ami a különböző fokozat járatokat illeti a delegáción, az Európai Külügyi Szolgálat speciális jellemzővel bír, mégpedig azzal, hogy a bizottság számos szolgálatáért felelős, illetve más intézmények szolgálataiért. Éppen ezért normális dolog az, hogy a delegáció vezetők besorolása más. Egyet tudok érteni a jelentéstevő megjegyzéseivel, ami a regionális egyensúlyt illeti, különösen ami az új tagországokat illeti. Meg kell néznünk azt, hogy hogy állt fel ez a szolgálat. Az európai intézményekben dolgozók kerültek oda, és utána pedig lassanként, fokozatosan a nemzeti diplomáciai szolgálatok képviselői is oda kerültek. Ők harmadát teszik ki a személyzetnek. Tehát van itt némi probléma, de látnunk kell a folyamatot, és ezt támogatnunk kell. Ami a tanácsmentesítését illeti, nekem nem más a véleményem, mint az elhangzott vélemények. A tanácsnak be kell mutatnia ezt az információt, és bármit is gondolnak a mentesítésről, vagy a parlament szerepéről, nem megengedhető az, hogy ők ne juttassák el számunkra a szükséges információkat. Hiszen nem csak, hogy parlamenti képviselőként, hanem a polgárok nevében is kérjük ezeket az információkat. Nem tudom elnökül, hogy esetleg ezt más intézményhez, például a székhez nem tudnánk eljuttatni, nem további jogi szakvéleményekre van szükségünk, hanem egy olyan intézmény szerepére, amely végre meg tudja oldani azt, hogy mi is az Európai Parlament szerepe a mentesítési eljárásában, eljárásban. Nekem az ugyanis nem tetszik, hogy mi kérdezgetjük a tanácsot, a tanács pedig vonakodik a válaszokban. Támogatom a jelentéstevőt, és azt, hogy elhalasszuk a mentesítést a tanács esetében. Ezt a problémát jó lenne megoldani, ha két intézmény egymás között ezt nem tudja megoldani, akkor egy döntő van szükség, például az Európai Bíróságra, azért, hogy kiderítse végre, kinek mi a szerepe a mentesítési eljárásban. Köszönöm. Ja, Finlánk, az next... Köszönöm szépen, Jean-Pierre Odi. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek ez a nehéz munkához, nem volt könnyű feladata, jelentős munkát végzett, ami a tanácsmentesítését illeti, az európai tanácsmentesítését. Itt az elhalasztást mélegeljük, Viszont, hogyha jól értettem, akkor az Európai Tanácsnak megadjuk a mentesítést. Tehát mi a motivum -e mögött, hogyan tudjuk megtagadni a tanácstól a mentesítést, és miért adjuk meg ezzel ellentétben a mentesítést az Európai Tanácsnak, hogyha az 51 kérdésről van szó, hogyha az Európai Tanács ezekre válaszolt, viszont a tanács ezt nem tette meg, akkor én jobban meg szeretném érteni, hogy ez hogy lehetséges. És én azok közé tartozom, akik úgy érzik, hogy az Európai Tanácsot és az Európai Bizottságot, az Európai eh, számbeőszéket ellenőrizzük, és én szeretném megismerni a bíróság véleményét is az Európai Tanácsért, az Európai Parlament szerepéről a költségvetésben. Hogyha megnézem a számvevőszék eh, véleményét és jelentését, hiszen ők a meghosszabbított karunk úgymond, akkor itt nincs ebben semmi, ami erre utalna. Van egy megjegyzés, eh, ezzel kapcsolatban, de ez a 300 oldal nem tér ki a problémára. Tehát több éve folytatjuk a vitát, hogyha elhalasztjuk a mentesítést, amely októberben majd a mentesítés megtagadását fog eredményezni, akkor milyen szankciókat tudunk kivetni a tanács személyzetére, én szeretnék vélemény cserét folytatni erről, arról, hogy hogyan folytatjuk majd ezt a folyamatot. Tehát a következő kérdésem van a jelentéstevőhöz. Miért adjuk meg az Európai Tanácsnak a mentesítést, a tanácsnak pedig nem? Ez azért van, mert az Európai Tanács válaszolt az 51 kérdésre, vagy ennek vannak más okai is? Köszönöm. Köszönöm szépen Odi úr hozzászólását. Elnök úr néhány perces távol létében igyekszem őt helyettesíteni, és rögtön meg is adom a szót a következő hozzászólónknak, Geyer úrnak. Parancsoljon. Mm. Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésem van az elhangzottakkal kapcsolatban. Osztozom a jelentéstevő véleményében, egy kollégánk már megfogalmazta a frakció véleményét, és két pontot szeretnénk azonban felvetni, és vitára bocsátani. Ezt a témát nem tudjuk ma lezárni, viszont az eljárás tovább tudjuk vinni. Készítettünk, illetve szerveztünk egy meghallgatást ebben a pontban, és a két meghívott szakértő nem tudott megállapodni arról, hogy a szerződések mit mondanak a tanács mentesítéséről. Egy pontban azonban egyetértettek, mégpedig abban, hogy a parlamentnek joga van a dokumentumok betekintéséhez. A parlamentnek joga van ahhoz, hogy megkapja ezeket az anyagokat. Ebben egyetértés volt ami a tanács mentesítését illeti, hogy milyen éles úgymond ez a fegyver, tettem néhány megjegyzést, és Odi kolléga is kitért ezekre de az én frakcióm egy kicsit izolált volt ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy minden kollégával egyetértek ebben a teremben, mi szerint a tanácsnak kötelessége betartani az átláthatóságot. Ha a szakértők között is megállapodás volt ebben, szerint a parlamentnek mindenképpen joga van az anyagokhoz, a betekintéshez, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy az Európai Bíróság mit tehet, ami a dokumentumokba való betekintést és hozzáférést illeti, nem ami a mentesítést illeti, hiszen a mentesítés kapcsán itt lehet, hogy egy olyan eredményre jutunk, ami inkább feltörést okoz, mint sem tovább vinne bennünket, de ami az anyagokhoz való hozzáférést illeti, itt igenis legyünk kemények, és lehet, hogy az írsoros elnökség eh, képviselője ezt magával tudja majd vinni. Ennek a háznak nagyon sok megbeszélni valója van a tanácssal, ami a átláthatóságot, a jobb költségvetés felhasználást illeti, és eh, az Európai eh, Bíróság előtt kell igazából eljárást folytatnunk erről a témáról, hogy az anyagokhoz van-e jogunk. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. A második felvetésem az Európai Szemvevőszékre vonatkozik. Nekem problémáim vannak azzal, hogyha a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság egy olyan intézmény kapcsán, amely ezekben a kérdésekben illetékes, és, és én ezt a múltban is már erre utaltam, kicsit tartózkodó is vagyok. Van egy pont, amely foglalkoztat, az európai számbevőszékkel kapcsolatban egy módosítót szeretnénk benyújtani, és ezt majd a választól teszem függővé, amit most szeretnék feltenni. A médiából kiderült az, hogy a számbevőszék ben ül egy olyan bolgár volt kormánytag, ahol jelentős problémák merültek fel, és a szemvevőszék tagjai többségi döntése úgy határoztak, én legalábbis úgy értékeltem, hogy ezt nem viszi bíróság elé. A kérdés az, hogy az európai intézmények tisztviselői el kell, hogy tűrjék az ilyen típusú zaklatást, ez egy olyan kérdés, amely szociáldemokrataként foglalkoztat. Nem tudom, hogy ez a téma a mentesítéshez köthető-e, vagy nem tartalmi szempontból valószínűleg nem, de az, hogy a számvevőszék az ilyen kérdésekkel hogyan óhajt foglalkozni, illetve hogy a számvevőszék erről el szeretne gondolkodni egyáltalán, panaszt szeretne emelni amiatt, hogy az ő intézményeinek tagjait megvédje, és hogy a szemveszék tagjai úgy érezhessék, hogy aggájaikkal foglalkoznak, illetve fellépésük nem jelent hátrányt a karrierjük számára. A főtitkár úr itt van, éppen ezért hálás lennénk, hogyha ő is nyilatkozna ezzel a ponttal kapcsolatban. Köszönöm szépen, Gájer kolléga, Szikákárkis kolléga. Uh, thank you, Mr. Uh, president. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az erőfeszítéseiért. A tanács témájában én is csak annyit tudok mondani, hogy egyetértek az előző hozzászólóval, meglátjuk, mi fog történni a lks kapcsolatban. Részletesen beszéltünk már erről, korábbi alkalmakkal, úgyhogy most csak annyit szeretnék elmondani, hogy az Európai Külügyi Szolgálat nál van egy belső kivizsgálás, amely beszámol arról, hogy mi történik, és Szeretnénk megismerni ezt a jelentést, az a számvevőszék is részletesebben, hiszen most kezdődik ez a folyamat. Meg kell néznünk azt, hogy a jelentésnek melyik részét ismerhetjük meg mi, illetve a számvevőszék, vagy bármi más intézmény. Az Európai Bíróság témájában szeretném hangsúlyozni, hogy az előadó a nyitott ügyek jelentős számáról beszél. Ez fontos kérdés, hiszen a nyitott ügyek számának növekedése azt jelenti, hogy kisebb a jogbiztonság Európában. Ezt meg kell, hogy vizsgáljuk. Ez egy fontos kérdés. Ez mindenkire hat, hat a gazdaságra, nagyon sok minden függ attól, hogy a bíróság milyen ítéletet hoz, úgyhogy valamit kell, hogy tegyünk ebben a témában, legalábbis részletesebben meg kell, hogy beszéljük a kérdést. A számvevőszék témájában csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a számvevőszék által használt külső szakértők témájában szerepel egy mondat a jelentésben. Ezt szeretném, hogyha részletesebben bemutatná a előadó, illetve hogy miért szerepel ebben a mondatban az, hogy növekedett az elégedetlenség a külső szakértőkkel szemben. Ezt a témát meg kell, hogy vizsgáljuk. Az Összes Gazdasági Bizottság Itt is egy témát meg kell jobban vizsgáljunk. Azok a, az a személyzet, amit átvettek, illetve milyen ö, problémák vannak az eljárásban ezeket a kérdéseket részletesebben meg kell vizsgálni. Végül az Európai Ombudsmannal kapcsolatban egyetértek az előttem szóló kollégával, hogy meg kell, hogy nézzük, hogy most miért szükséges több idő a kivizsgálásokra, nem elégséges a költségvetés, vagy tagállami problémáról van szó, vagy az ombudsmani funkció működésének a problémáiról van szó. Ezt részletesebben meg kell, hogy nézzük. Általánosságban egyetetek az előadó ajánlásaival. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Deutsch Tamás. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök úr! Elsőként is eh, szeretnék a jelenlévő és a jelen nem lévő jelentéstevőnek is köszönetet mondani az eddig elvégzett munkájáért. Másrészt pedig eh, szeretném magamat tartani Rübig úr ülésünk elején elmondott bölcs intenciójához, hogy a téma hát bonyolultságára, a jelentések nagy számára való tekintettel igyekezzünk minél összefogottabban elmondani a véleményünket, ezért eh, azon pontjaira a jelentéseknek, amelyekkel egyetértek, nem fogok kitérni. Eh, több módosító indítvány, amelyiknek eh, a benyújtását tervezem, talán kevésbé jelentősek, ezekre sem szeretnék külön kitérni, az idő rövidsége okán kevésbé jelentősek, illetve azokat a gondolatokat sem szeretném részleteiben megismételni, amelyeket itt kollégák már a mostani eszmecserében elmondtak. Négy megjegyzésem lenne. Elsőként én magam is hadd kezdem a tanács discharge kapcsolatos eh, véleményemmel. Eh, szeretném azt rögzíteni, hogy én a tanács álláspontját komolytalannak tartom. A kifejezés lehet, hogy első hallásra erős, azonban azt gondolom, hogy pontosan írja le mindazt, amit a tanács hosszú-hosszú idő óta e, csinál. Ráadásul olyan nagyon hosszúnak nem mondható a három és fél évnyi európai parlamenti képviselői tapasztalat, de három és fél évnyi tapasztalat alapján erős bennem a kétség, hogy a szónak a jogi és politikai értelmében valójában a tanács álláspontjáról van-e szó. Tudnilik, a tanács a jelenlegi konstrukcióban úgy működik, mindannyian tudjuk, nehogy félreérthető legyen, hogy van egy állandó elnöke, van Rompuy Amikor ő még nem is töltötte be ezt a tisztséget, mert ez a tisztség nem létezett, már akkor a most kifogásolt volt a tanács álláspontja. A tanács soros elnöki tisztségét fél évente más kormány és más kormányfő tölti be. Bárki is, bármelyik ország adja a soros elnökséget, bármelyik ország miniszterelnöke látja el a soros elnöki eh, feladatokat, a tanács álláspontja mindig ugyanaz. És a különböző soros elnökségek képviselői vagy a plenáris ülésen, vagy itt a bizottságban elmondják, hogy ők szeretnék megváltoztatni a tanácsnak ezt az álláspontját, és ehhez képest a tanács álláspontja nem változik. Tehát én azt állítom, hogy itt tipikusan arról van szó, amitől magyarul szokták ezt mondani, hogy sikító frászt kapnak az európai választópolgárok. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet lefordítani pontosan bármely munkanyelvre, vagy az unió bármely nyelvére. Tehát bosszankodnak az unió e, polgárai. Valójában a tanács bürokráciájának van egy álláspontja. És a tanács bürokráciájának az álláspontját pedig az Európai Tanács állandó elnökén meg az Európai Tanács soros elnökein mindig keresztülveri. És ilyen értelemben egy ilyen bürokratikus álláspont az, ami szembe helyezkedik egyébként a szónak normális, hétköznapi értelemben vett felelős közpolitikai állásponttal. Nekem elegem van abból, hogy a Európai Tanács egyébként biztos kiválóan képzett, meg nagyon komoly munkát végző bürokratái az orruknál fogva vezessék az európai polgárok által választott eh, képviselőket, és eh, folyamatosan egy olyan vitát folytassunk, amely vitát egyébként már egy óvodában is sokkal kultúráltabban, de ami bizonyos hatékonyabban tud két vitatkozó kisgyerek megoldani. Tehát én a magam részéről az európai óvodából most már szeretnék legalább az európai elemi iskolába előre lépni a tanács discharge illetően. Ami a második megjegyzést illeti a külügyi szolgálatot, eh, én itt a legfontosabb problémának a külügyi szolgálat ingatlan gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket tartom. E tekintetben eh, úgy gondolom, hogy módosító indítványokkal kiegészítendő a jelentéstervezet, különös tekintettel két kérdésre. Egyrészt Eston asszony maga, illetve kabinetfőnöke megígérte, hogy az ingatlan gazdálkodással kapcsolatos szerződésekbe a bizottság tagjai, munkatársai betekinthetnek. Az ígéret eddig még nem eh, valósult meg, vagy az ígéretből még egyelőre kézzelfogható dolog nem következett. Mi bízunk ebben az ígéretben, de jó lenne az ígéretet addig teljesíteni, míg a módosító javaslatok benyújtási határideje nem jár le, hogy eh, a ingatlan gazdálkodással kapcsolatos szerződések ismeretében lehessen a véleményünket kialaktani. másrészt azt pedig teljesen elfogadhatatlannak tartom hogy a külügyi szolgálat belső ellenőrzési tevékenysége keretében értékeli a saját maga ingatlangazdálkodását majd azt mondja az európai parlament költségvetési ellenőrzési bizottságának hogy ebbe az anyagba a saját ellenőrzési anyagába nem enged betekintést. Mert hogy ez egy munkaanyag. Ez megint egy vicces megközelítés. Én azt gondolom, hogy az Európai Külügyi Szolgálat ingatlan gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzési dokumentuma, az egy olyan dokumentum, ami szakmai segítséget ad nekünk, a discharge-on dolgozó európai parlamenti képviselőknek, tehát leghatározottabban igényelném, igénylem hogy ebbe a jelentésbe be lehessen eh, tekinteni. Még egy észrevétel a külügyi szolgálattal kapcsolatban. Én nem tartom szerencsésnek a jelentésben azt az utalást, hogy a külügyi szolgálat tisztelt munkatársainak a illetményét az ENSZ munkatársainak az illetményrendszeréhez igazítsuk, mert ez egy elég jelentős fizetésemelést eh, eh, tenne lehetővé lehet, hogy ennek is eljön az ideje, de szerintem nem most 2013-ban van itt. És végül, de nem utolsó sorban a harmadik, negyedik megjegyzés, ami az európai számvevőszéket illeti, úgy gondolom, hogy az a dokumentum, amit rendelkezésünkre bocsátott a számvevőszék, amelyik azt mutatja, hogy elég jelentős eh, más intézményekhez képest sokkal komolyabb aránytalanság van, az Európai Számvevőszék vezető munkatársainak tagállami eh, állampolgári hovatartozását tekintve. Eh, ez az aránytalanság, ez azt gondolom, hogy mindenféleképpen eh, kiküszöbölendő, és végül, de nem utolsó sorban, most akkor itt utalok skylakakis képviselő úrnak a véleményére, az Európai Bíróság esetében az ügyhátralék növekedése kapcsán az alapvető szempont annak kell lennie, hogy az Európai Bíróság hatékonyan elvégezze a munkáját, ha ehhez megalapozott módon az emberi erőforrásainak, a munkatársai létszámának a bővítésére van szükség, és ez mondjuk valamekkora pluszköltséggel jár, akkor sokkal inkább ez a pluszköltség, ami megéri, nem pedig az abból fakadó hátányokat elszenvedni, hogy egy kicsit szemellenzős, rövidlátó takarékoskodás okán a további ügyhátralékok lelassítják az Európai Bíróság működését, tehát itt én képviselő úr megközelítésével értek egyet. Köszönöm a szót, a lehetőséget. Köszönöm szépen Dajcs Tamásnak, Inge Gressle. Köszönöm szépen. De kezdem hátulról a számbevőszék, ez a mobbing történet, amit nagyon sajnálatosnak tartok. Ez az Európai Bíróság elé kerül, és akkor nem mm, Zándelova asszonyról van szó, hanem az Európai Számbevőszékről, ezért gondolom, hogy minket igenis kell, hogy érdekeljen ez az ügy. Folytatom a tanácssal. Odi kolléga, mindig is külön véleményt képvisel az Európai Néppárton belül. Valamennyien más egyetértünk abban, Tamás is, hogy nem tudunk mentesítést adni egy tanácsnak, amelyik nem ismeri el, hogy nekünk bele szólásunk, vagy belátásunk van az európai ügyekbe. És azt gondolom, persze ezt a költségvetési vitával összhangba lehet hozni, nyugodtan megtehetjük ezt. Igenis, követeljük a tanácstól, az Európai Tanácstól, hogy ezeket a dolgokat tisztázzuk. Ha már pénzt nem akar adni, akkor legalább azt szabályozza, amit mi napok, évek óta és mindig is követeltünk. Azért kértem szólt, hogy a külszolgálatról beszéljek, külügyi szolgálatról beszéljek. Cseszkova asszony nem tehet de egy kicsit csalódott voltam. Egy kicsivel nagyobb pontosságot vártam volna el az állásfoglalásban a delegáció és a headquarter között különbséget lehetett volna tenni, például akkor a pénzügyi mozgásokat, a személyzetet jobban meg lehetett volna fogni. Számos jó dolog szerepel ebben az állásfoglalásban, de egy kicsit össze-vissza sikerült ez most ezúttal szerintem. Legközelebb erre jobban kéne ügyelni. Amúgy jó a dolog és hát a költségvetési rendeletről az Európai Jogi Akadémián Trierben folyik vita, és a külügyi szolgálattal is beszéltem itt ebben az ügyben, és a külügyi szolgálat belső ellenőrzése oda kell, hogy vezessen, hogy a költségvetési rendeletet eh, megváltoztassák és ugye az volt a feltétel, hogy a bizottságból vegyük ki a külügyi szolgálatot, hogy mi ezt külön jobban tudjuk vizsgálni. Na most ezt akarják aláásni, ezt az egészet. És az EU nagykövetek főnöke, a delegációk főnöke, aki jogot kapott arra, hogy bizottsági pénzeket igazgasson és írjon alá, és most ezt a jogot tovább akarják adni a külügyi szolgálaton belül. Ennek az indoka az, hogy nem elég hatékony az egész. 36 delegáció van, egyetlen munkatárs, ahol a nagykövet egyedül van. Most milyen hatékonyságot lehet elvárni? Mit ér az, hogyha ő egyedül ücsörög kint a helyszínen? Ez az első, vagyis a hatékonyságra irányuló nyomást növelni akarom, tehát vagy bezárjuk az ilyen delegációkat, vagy úgy alakítjuk őket, hogy dolgozni tudjanak. Most vitatom, hogy ők a munkájukat el tudják végezni. És a menedzsment esetében nem csak bizottsági pénzekről van szó, hanem a saját igazgatás költségvetését rá lehet ruházni, hogy ezt a helyszínen kezeljék, gazdálkodják ez egy komoly dolog, hogyha az intézmények elszámolási kötelezettségétől letérünk, az egy problémás ügy. Hogy tudunk egy külügyi szolgálatot elszámoltatni, ha az adott helyszínen a bizottság költött el a pénzeket, vagy az IAD költött el a pénzeket, mert 50 év európai költségvetési jogot ásnak itt alá szerintem. Mert eh, aggódom amiatt, hogy a külpolitikusaink milyen nagyvonalúan tudnak átlépni ezeken a dolgokon. Ők azt mondják, a költségvetési szakemberek kistillűek, mert nem értik a nagy egészet, de azért itt felhívnám a figyelmet arra, hogy óvni kell. Ez vita nélkül nem fog menni, amit mi akarunk. Kálfin kolléga pedig egy kicsit elszórakozott, hogy úgy mondjam, a továbbképzésen. Csárnecki kolléga joggal alapította meg szerintem, hogy első alkalommal kaptunk az összes delegációból jelentéseket, 136-ról van szó, és több mint a nagykövetek fele 57% megjegyezte, hogy a munkatársak nem rendelkeznek végzettséggel arra a feladatra, amit ellátnak. Ezért van szükség továbbképzésre. Azért ez egy súlyos megállapítás. Itt nem arról van csak szó, hogy mindenki tovább akar képződni, hanem igenis arról van szó, hogy ez a szolgálat hogyan tud dolgozni, és hogyan tudja elvégezni a feladatait. Ezért kifejezetten felhívom a figyelmet arra, hogy ezt a pontot tartsák benne. Tehát a jelentéseket megkaptuk a nagykövetektől első alkalommal, ezt mélyebben kellett volna kiértékelni. Nem is volt rá lehetőség, mert PDF dokumentumok voltak, óriási feladat ezt átvinni egy Excel formátumba, de a jövőben ennek úgy kell alakulnia, hogy ezeket a jelentéseket valamilyen módon ki kell értékelni. Aztán Kalfin kolléga azt is mondta, hogy a munkatársak száma a tagállamoktól nem elegendő. Azt mondták, hogy a magasabb szintű foglalkoztatottak egyharmadát kapják a tagállamok, és erre az egyharmadra kikerülik a személyzeti állományokra vonatkozó előírásokat. Nincs versenyvizsga, és a többi, és a pályáztatásoknál is az a benyomásom, hogy hát bizony előre tudni lehet, hogy ki fogja megkapni a posztot, vagyis ez a ki a favoritom, a legjobb barátom, vagy aki a legerőteljesebben lép fel, az lesz az illetékes. Tehát az személyzeti statútumnak éppen az a, nagy az előnye az európai szinten, hogy a versenyvizsgákból indul ki. És ez itt nem történik meg, ezért tisztázni akarom, hogy a statútumot, az alapszabályt én meg akarom védeni ebben a pontban, mert Európát védem vele. Mert az egyenlő hozzáférést meg kell védeni ebben az esetben. Vagyis egyértelműen Kálfin úrral vitatkozom itt ebben az esetben, és láthattuk a delegációkban, az állások 39%-át már a tagállamok kapták, és valamikor egyébként egy harmadról beszéltünk, tehát nem is igaz ez a megállapítás. Szerintem igenis jól tesszük, hogyha ezt alaposan megnézzük ugyan jártam az elnök a konferencián, ma is olyan szépen beszéltek Európáról sokan, de a kérdés, hogy mennyire vagyunk európaiak egy külügyi szolgálatnál, ez a kulcskérdés. Lehetővé teszek a tagállamoknak, hogy szétszedjék a külügyi szolgálatot, mint egy karácsonyi libát, mindenki kiveszi magának azt, ami tetszik neki, vagy összefogjuk az egészet, és európai kritériumokat tudunk alkalmazni és ezeket érvényesítjük. Én a második változat híve vagyok, vagyis Dajcs Tamással egyetértek itt. Itt bizony módosítókról lesz szükség, amiket el fogunk készíteni, tovább sűrítjük még ezt a szöveget, hogy úgy mondjam, ami egyébként elég jó. Köszönöm Gressle kolléganő, Andreasen kolléganő. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Az EKS-re és a tanásra szeretnék koncentrálni. Először is nagyon sok megjegyzés elhangzott, ezekkel egyetértek, de alapvetően az én aggályom az, hogy egy sor hiba vagy szabálytalanság, amit találtak, kicsinek tűnik, jelentéktelennek tűnik, hiszen megadjuk a mentesítést. De hát sajnálom, az Európai Külügyi Szolgálat egy új intézmény. Egy olyan új intézmény, ahol szigorúbbaknak kell, hogy legyünk. A hatékony ellenőrzés meg kell, hogy valósuljon. Pontosan azért, hogy ne merüljenek fel azok a problémák, amelyek ének során más intézményeknél előfordultak. Úgyhogy most ugye beindítunk egy új intézményt, és a beszerzéssel, a tobozással problémák vannak, a személyi kifizetésekkel problémák vannak. Azt kéne, hogy lássuk, hogy azt látjuk, hogy még mindig kevés a személyzet. Amikor azt látom, hogy magas a átvittel, ez azt jelenti, hogy a költségvetési tervezés nem volt megfelelő a külügyi szolgálat tekintetében, és ez egy új intézmény. A folyamat rendellenességeket kéne középpontba helyezni, és nem pedig az intézmény hatékonyságára kéne levonni következtetéseket. Hogyha van egy olyan intézmény, amire koncentrálnunk kell, az pontosan az EKS, hiszen ez egy plusz teher az Európai Unió költségvetésében. Én nem igazán lennék kész arra, hogy megadjam az EKS-nek a mentesítést, hanem kérnem tőlük, és Ashton asszonytól is, hogy egy pontos tervet nyújtsanak be arra vonatkozóan, hogy hogyan akarják kezelni a szervezet adminisztrációját a következő évben, hogyan akarja biztosítani hogy ezek a hiányosságok, amelyeket az első évben találtunk, ne ö, ismétlődjenek meg. Tanácsa kapcsolatban a tanácsi mentesítésről régóta beszélünk. Amióta itt vagyok az Európai Parlamentben, ez állandóan téma, de gondolom már korábban is az volt, amikor gyakorlati megoldást keresünk. Először, először is a számövőszéki beszámolóban nem látom ugyanazt a szintű kritikát, mint a tanástál vagy bás intézményeknél. Oda kéne figyelnünk arra, hogy mennyire vagyunk korrektek. Miért vagyunk ennyire erősen kritikusak a tanácsa szemben, csak azért, mert nem adtak választ az 52 kérdésünkre? Oda kell, hogy figyeljünk erre, hiszen más intézményeknél is láttok hiányosságokat, olyanokat, amelyek kevésbé jelentősek, mint a tanácsi hiányosságok. De itt kölcsönösségről is szó van. Nem tudom, hogy vitában állnánk-e a tanácssal, hogyha a tanástól nem tudnánk jobb választ kapni a mainál az egy dolog, hogy nem adnak választ, nem adnak információt, hát akkor persze nem állunk készen arra, hogy megnyissuk a bukszát. De kérdés nem ez. Visszatérve gyakorlati megoldás témájára mostanáig mindig megvolt a mentesítés, semmi nem történt a tanácsnál akkor mit várunk, hogy mi fog történni a jövőben? Egy-két-három évre vissza tudjuk tartani a mentesítést, és aztán nem fog történni semmit. A több éves költségvetést elfogadta a tanács, hét éven keresztül nem fog semmi történni, úgyhogy mi lenne, hogyha administratív kiadásaik támogatását vonnánk meg, illetve nem nyitnánk meg addig, amíg nem adnak megfelelő választ az ő adminisztratív kiadásaikra vonatkozóan, az ő működési kiadásukra vonatkozóan. Miért nem uh, tudjuk alkalmazni ezt a megoldást? Köszönöm. Köszönöm. Van egy Köszönöm. Jean-Pierre Odi kért még szót. Szeretném még megjegyezni, hogy ezt a nehéz kérdést ma este nem tudjuk teljesen megvitatni, de már korábban is járható útra léptünk szerintem amely már a parlamenten belül is egyértelművé tette a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság pozícióját. A az átláthatóság, átláthatóság hívei vagyunk, emellett szálltunk sikra mindig is, és mi lényegesen transzparensebbek vagyunk. Azt kell, hogy mondjam, mert minden vitának elébe megyünk, és készek vagyunk vállalni, és válaszolunk is. De hát persze különböző álláspontok alapján lehet ezt megvizsgálni. Cseszkova asszony meg újra említette a jogi pozíciókat is. Egyébként a parlament szervezett egy workshopot is ebben a kérdésben, ahol a jogi kérdéseket újra megvizsgáltuk, és bizony itt különböző felfogások alakultak ki, hogy a parlamentnek mennyibe van joga ahhoz, hogy mentesítse a tanácsot, vagy nem, de a jogi szakértők egyetértettek úgy általában abban, hogy a parlamentnek feltétlen joga az, hogy válaszoljanak az általunk feltett kérdésekre. Vagyis a kérdés tényleg az, hogyha tárgyalásos úton nem tudunk megállapodásra jutni, akkor adott esetben az Európai Bíróság előtt kéne tisztázni a kérdést, mint ahogy Kálfin kolléga már javasolta is. Halad az idő, és egy további napirendi pontot is meg kell még ma beszélnünk. Emiatt jean Odinak adom meg a szót, és utána az előadónak. Csak egy javaslatom lenne, elnök úr. Lehet persze alkalmazni a jogot, de gondoljunk a polgárokra. Minden demokráciában van, végre, van ellenőrzés és végrehajtási ellenőrzés. Az Európai Parlament elnöki meghallgattuk minden képviselet meghallgatunk. Várampoly úrnak miért lehetne azt mondani, hogy az ír elnökség 2011-ben például Orbán Viktor mi volt az elnökség, és az ír elnökség alatt miért lehetne azt mondani, hogy mi az ő véleményük, hiszen ők vezetik a funkcionáriusokat, a funkcionáriusok nekünk nem adnak választ, mi képviselők ahhoz, hogy el tudjuk végezni az ellenőrzési munkánkat, ahhoz a válaszadásra szükségünk van. Ja, also nur zur Information, also ich habe... Csak tájékoztató szeretném elmondani, hogy elnökként természetesen kapcsolatban vagyok Herman van Rompuy-jal, illetve kerestem ezt a kapcsolatot, és intenzíven beszéltünk a költségvetésről, a középtávú pénzügyi tervezésről, illetve pénzügyi keretről. Ő utalt barátságos módon arra, hogy ő az Európai Tanács elnöke, és nem a tanács elnöke. Éppen ezért nem felelős a mentesítésért. Jelenleg ez az ír soros elnökség, illetve a rotáló elnökségek Holnap lesz lehetőségünk az eszmecserére, nem a mentetéssel kapcsolatban, de más témákkal kapcsolatban, és természetesen itt ki tudunk ezekre térni. Hívsz miniszterrel és utaltam már erre a konfliktusos pontra, amikor beszéltem vele, tehát nem arról van szó, hogy Cseszkova asszony, korábban Inyeszányára Szender volt, annak a témának a felelőse. Nem arról van szó, hogy ők ne keresték volna kapcsolatot a tanácssal, illetve hogy a szakbizottság elnöke ne kereste volna kapcsolatot a tanácssal, hanem egy intézmény közi konfliktusban vagyunk, különbözők a jogi elképzelések, és más még nem tisztázott kérdések is felmerülnek itt az intézmények között. Éppen ezért úgy érzem, hogy ebben az elsoglási indítványban a saját elképzeléseinket kell pontosítani, és a jogi tisztázáshoz mi hozzájárultunk, utána pedig majd attól függ a további folyamat, hogy tudunk-e megállást találni a tárgyalásokon, mielőtt elkezdenénk jogi megoldásban gondolkodni. Én ezt javaslom, de természetesen a jelentés tevő véleménye is meghatározó, és lesz lehetőségünk majd az ő jelentéséhez módosítókat benyújtani, ezekre egyeztetni. Vég, végül megadom a szót uh, Cseszkova asszonynak a jelentéstevőnek. pane předsedo, protože eh, vy jste v podstatě ten... Köszönöm, elnök úr. Pontosan azt mondta, ami az én véleményem, lehet, hogy kicsit más szavakkal fogalmazta meg. Mindenesetre nagy örömömre szolgál, hogy eh, minden hozzászólától, vagy legalábbis a többségtől azt hallottam, hogy támogatnak, és attól függetlenül, hogy milyen jogi, technikai részletekről van itt szó, ezekről tudunk beszélni majd egy speciális meghallgatáson. Ott meg tudjuk vitatni, hogy milyen módon tudjuk a tanácsi mentesítést biztosítani és milyen információkat tudunk eh, elvárni, milyen információt tudunk kérni. Ez pontosan azt mutatja, hogy a mi szakbizottságunk jogosult eh, arra, hogy kérdéseket tegyen föl, és a kérdésekre választ kapjon. Egyébként eh, más intézményekhez hasonlóan amelyek ugye támogatást kapnak Európai Uniós költségvetésből, az, ezekhez hasonlóan gyakorlatilag a maguknak, a polgároknak is joga van kérdések föltételére és válasz kapása. Jean-Pierre Audi úr javaslata, hogy más módon forduljunk a tanácshoz. Én eredetileg két jelentést készítettem, egy mentesítést az Európai Tanácsnak, és egy másikat a tanácsnak. De a jogi szolgálat véleménye alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy 2011-re a mentesítés megadásához csak egy jelentésre van szükség. az eredmény egy végső fejezetben szerepel. Ennek az ajánlásnak az alapján dolgoztam ki az egyetlen jelentésemet az eredetileg tervezett kettőhöz képest. Ezért is ugye kapcsolódik a két téma egymáshoz. 2012-re, illetve az azt követő időre vonatkozóan kettő jelentés fog készülni, egy az Európai Tanács számára, és egy pedig a tanács számára. De mindez persze a további döntésektől is függ majd. Az új pénzügyi rendelet szabályai szerint fog ez működni a jövőben. Jelenleg a helyzet viszont ez. Egyetlen jelentés készül a két intézmény számára. Köszönöm a véleményüket, köszönöm a támogatást. Én vagyok a jelentés készítője, de mi szakbizottságként ülünk itt. Nagyra értékelem az elnök úr hozzáállását is, hiszen ennek a mostani munkának alapján tudjuk ténylegesen majd megvitatni a, az állásfoglalásunkat az eljárások során. Egységesen kell, hogy fölépjünk, amennyire csak lehetséges. Ahogy mondtam, holnap találkozom lesz az írelnökség képviselőjével. Vannak bizonyos terveink erre megbeszélésre vonatkozóan Biztos, hogy nem egy egyszerű informális találkozó lesz, és mindenképpen tájékoztatni fogom teljes mértékben a szakbizottságot a találkozón elhangzottakról. Az e lks kapcsolatban ugye ez nem az én jelentésem, hanem a kollégám jelentése. Nagyon nehéz reagálnom a megjegyzésekre. Az én saját jelentésemben vannak bizonyos elemek, amelyek az EKS-re vonatkoznak, de ezek a tanácsi költségvetésből átvett források felhasználására vonatkoznak csak. ...411, illetve 800 millió eurós összegekről van szó. Csak ebben a kontextusban foglalkoztam a témával, tehát csak a tanácsi költségvetés és az EKS költségvetés kapcsolatá tekintetében. Tavaly, amikor a tanácsi mentesítésről beszéltünk, akkor arról volt szó, hogy el kell különíteni a tanács költségvetését a bizottsági költségvetéstől. És ha jól emlékszem, a vitának a, a vége, vagy a következtetése nem volt teljesen egyértelmű, úgyhogy örülök, hogy erről most megint beszéltünk. Örülök, hogy ezt újra megvitattuk, és az is elhangzott, hogy érdemes lenne további figyelmet fordítani erre a témára. A többi intézmény esetén például az Gazdasági és Szociális Bizottság, vagy Ombudsman, vagy Bíróság szemvevőszék. adatvédelmi felügyelő, ezeknél az intézményeknél Az Európai Bírósági jelentés fedi le ezeket az intézményeket, és csak kevés kritika szerepel ezeknek az esetében, kivéve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, illetve az EGSB-nek a toborzó eljárásait. A kérdéseinkre megkaptuk a válaszokat. Ebben az esetben szeretnék köszöntet mondani az egyéb intézmények, az összes intézmény képviselőinek, akik választottak a kérdésekre. Egy vagy két kolléga említette az adatvédelmi felügyelőt és az ombudsmant is. elhangzott, hogy a kivizsgálási eljárásoknak az ideje egyre hosszabb. Úgy gondolom, hogy a fő probléma az, hogy kevés európai polgár fordul ezekhez az intézményekhez. Néhány intézkedést javasoltam ezeknek az intézményeknek a közismertétételére. Az Európai Bíróság nem az én illetékességembe tartozik, de szeretnék röviden reagálni az Európai Bírósággal kapcsolatban elhangzottakra. Az intézménynek megvan a saját hagyománya, a súlya, nagyobb kiadásai vannak. Remélem, hogy a módosító indítványokban majd írásban szerepelnek a ma elhangzott megjegyzések. Ez mindenképpen segítségemre lesz írásbeli választ kaptam már több alkalommal, néha késedelemmel. Jó magamnak is lesznek majd módosító indítványaim, és gondolom, hogy Csernecki úr is hasonlóan fog majd eljárni. Ő is meg fogja majd kapni az összes megjegyzést és javaslatot. Remélem, reagáltam minden hozzászólásra. Szeretnék köszöntet mondani a figyelemért, és köszönöm, hogy képviselhettem a kollégámat, aki nem tudott eljönni a mai ülésre. Egész jól sikerült így megoldanunk a két jelentésnek a vitáját. Várom a javaslataikat, köszönöm a figyelmet még egyszer. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, Cseszkova asszony. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, és a következő napi rendi pontra térünk át. Ez az, át, ez az ügynökségek mentesítése. Gárbán Gebrandinak adom meg a szót, parancsoljon. Yes, thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jól tudom, 7.30-ig tart az ülés, ugye? Meglátjuk, hogy meddig jutunk majd a több mint 30 ügynökség, ügynökséggel, de megteszünk mindent tőlünk telhetőt. Csak fel szeretném frissíteni mindenkinek az emlékezetét. Azokra az ügynökségekről beszélünk, amelyek 1,3 milliárd eurót fogyasztanak évente, ebből 750 millió euró az EU költségvetéséből érkezik, tehát közpénz és az ügynökségek száma jelentős mértékben növekedett az elmúlt tíz évben. Három ügynökség volt még csak a kezdetekben, tíz évvel ezelőtt, most pedig több mint 30 ügynökség van. Tehát az ügynökségek száma jelentősen növekedett. Mielőtt megnézem a horizontális és egyéni jelentéseket. Köszönetet szeretnék mondani az ügynökségeknek az együttműködősükért. Nagyon hasznos volt ez a közös munka, és nagyon jó itt megemlíteni azt, hogy nem voltak súlyosabb szabálytalanságok, tehát általában véve elégedettek lehetünk az ügynökségek működésével. Ami az egyes ügynökségeket illeti, van néhány megjegyzésem, illetve a horizontális jelentés kapcsán is szeretnék néhány pontra kitérni. Fel szeretném hívni a figyelmet a függetlenségre, nagyon fontos az ügynöksége függetlensége. Az ügynökségeket nagyon gyakran olyan munka alapján hoztak létre, mert az Európai Bizottság végzett, annak érdekében, hogy ezt a típusú munkát egy átlátható, függetlenül módon végezhesse a bizottság helyett az adott ügynökség. Vannak aggályok a függetlenség kapcsán, mi szerint ez a függetlenség nem minden esetben teljes mértékben biztosított. Ez részben azon is múlik, hogy hogyan viselkedik a bizottság az ügynökségekkel szemben, hogyan lép fel velük szemben, illetve vannak rendszerbeli problémák az igazgató tanácsokban, az összes tagország képviseltetve van. És gyakran nemzeti ügynökségektől érkeznek a tagországok képviselői, és éppen ezért érdekellentét feszül az európai ügynökségek és a nemzeti ügynökségek között. Azt gondolom, hogy amikor az érdekellentétekről beszél, figyelembe kell venni ezeket a problémákat az igazgató tanács tagjai, az igazgató tanács és maga az ügynökség között. Van egy további példa is a három új pénzügyi felügyeleti ügynökség kapcsán. Egy nem régebbi IMF elemzés alapján kiderült, hogy a függetlenségüket jobban kell biztosítani, mint eddig ez megvalósult. A második pont, amire ki szeretnék térni, a következő, az a hatékonyság, a munka hatékonysága. Természetesen tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés a tagországokban, de nem csak három, nem csak az a tény ér, hogy tíz év alatt háromról több mint 30-ra növekedett az ügynökségek száma, vannak olyan ügynökségek, amelyek eh, viszonylag kicsik. Éppen ezért várom a vitát ebben a szakbizottságban arról a roadmapról, amelyet az Európai Bizottság készített, és ez a roadmap a az ügynökségek jövőjét tekintve bizonyos integrálás lehetőségekre összpontosít, az egyes ügynökségeket össze lehet olvasztani, illetve fontosnak tartják a sokkal erőteljesebb együttműködést az ügynökségek között. Én itt azt szeretném most javasolni, hogy utasítsuk arra az ügynökségeket, hogy jelöljenek ki egy speciális koordinátort a roadmap megvalósításában, ez egy óriási feladat, nagyon sok pont szerepel benne, és az az ügynökség, amely elnököl a hálózatban, nem független, hiszen a saját ügynökségét is képviseli. Ben ezért jó lenne egy korábbi ügyvezető igazgatót kinevezni erre a feladatra, hogy ő koordinálja ennek a rudnapnak a megvalósítását. A harmadik megjegyzésem a horizontális jelentésemben a következő, nagyon fontos az administratív terhet csökkenteni az ügynökségek számára. Adtam erre egy példát is a meghallgatás során, amit az ügynökségekkel um, folytattunk, ezt Coffee Gate-nek neveztem. Nagyon gyakran az igazgatóknak nehézségük van abban, hogy egyetlen kávéval meg tudjanak kínálni, és azt gondolom, hogy ez elképesztő, mindez akadályozza a hatékony működtetés. Ugyanez vonatkozik a toborzásra, és az ügynökségek a bizottságtól eltérően nem több tízezer alkalmazottal dolgoznak, tehát lehet, hogy meg kell változtatni majd a személyzet felvételi eljárást, annak érdekében, hogy jobban tudják teljesíteni a munkát. A negyedik megjegyzésem a horizontális jelentésben természetesen erről az érdekellentétről volt már szó a meghallgatáson, és azok az iránymutatások, amelyeket használunk, az OECD iránymutatásai nem mindig az ügynökségekre szabottak, például az OECD iránymutatások csak munkavállalókról beszélnek, de nagyon gyakran külső szakértőket használnak ezek az ügynökségek, őket pedig nem fedi le az OECD iránymutatása. A roadmap erre problémára szintén kitért, és a bizottságtól úgy értesültem, hogy nekünk is ki kell dolgoznunk a saját iránymutatásainkat, annak érdekében, hogy a jövőben el lehessen kerülni az érdekellentéteket. Az utolsó megjegyzésem. Az Európai Parlament kapcsolat az ügynökségekkel, az igazgató tanácsban vannak képviselőink, és vannak úgynevezett összekötő parlamenti képviselők. Én például az ügy, a környezeti ügynökségben dolgozok ilyen pozícióban, de ez nagyon esetleges alapon működik, tehát fontos lenne ezt is megvizsgálni azért, hogy jobb kapcsolatot alakíthassunk ki az ügynökségekkel. Nem csak azért, hogy a demokratikus felelősségvállalást erősítsük, hanem azért, hogy jobban ki tudjuk aknázni az ügynökségek szakértelmét Európai Parlamentként. Át szeretnék térni az egyes jelentésekre nem voltak súlyosabb szabálytalanságok. Természetesen vannak problémák, amelyekre a számbevőszék felhívta a figyelmet. Létezik egy minősített vélemény az ECDC-ről. A keretszerződés problémáját maga az LCDC e is jelezte, és most foglalkoznak ezzel a problémával. Nem gondolom, hogy emiatt eh, meg kéne tagadni tőlük a mentesítést, vagy a mentesítést el kéne halasztani. A CEPOL a következő ügynökség, a rendőrakadémia, amelyet meg szeretnék említeni. Az elmúlt években a CEPOL-ról nagyon sok szó esett, Súlyos problémákat tapasztaltunk a múltban, a probléma legnagyobb részét az új vezetőigazgatóval sikerült megoldanunk, de vannak új gondok is. Nekik távozniuk kell, majd márciusban, 2011 márciusában a jelenlegi épületből, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne beszélni arról, hogy a CEPOL hogyan kerülhetne Hágába, és hogyan lehetne szorosabb az együttműködés az Európollal. Az, hogy be, beleolvadjon-e majd a CEPOL az Európolba, ez egy más kérdés, a Libe szakbizottság is készített erről már vélemény, de a hatékonyság érdekében ez nem egy elvetendő gondolat, hogy a CEPOL hágába költözzön. Egy további ügynökség amire felhívnám a figyelmet, az alapjogi ügynökség. Az elmúlt években találkoztunk néhány problémával. Ezek inkább személyes problémák. Bizonyos alkalmazottaknak az igazgató tanácsal, bizonyos igazgatókkal voltak problémáik. és én tervezem azt, hogy ezzel a témával is foglalkozzunk. Hiszen úgy tűnik, hogy itt többről van szó, mint, mint pusztán néhány egyéni esetről. Természetesen bárki meggyőzhet ennek az ellenkező, ellenkezőjéről is. A bizottságot arra szeretném kérni, hogy a munkapiaci ügyekkel kapcsolatokban keressék a szorosabb együttműködést ezekkel az ügynökségekkel. Három kis ügynökségről van szó, ugyanazon a területen dolgoznak, és azt gondolom, hogy profitálhatnánk abból, hogyha ők szorosabban együtt dolgoznának. Végezetül pedig az egyes ügynökségek kapcsán a három pénzügyi felügyeleti ügynökségre összpontosítottam, első alkalommal foglalkozunk velük a mentesítési eljárás keretében, és kettős finanszírozási struktúrájukkal. Őket részben az EU finanszírozza, részben pedig a tagországok. Számomra világos az, hogy ez a kettős finanszírozási struktúra nem a leghatékonyabb a számbevőszék, és a kapcsolataim is ezt támasztották alá. Ezek az ügynökségek nehezen tudják megkapni szükséges finanszírozást. Nem szabad a közös vállalkozásokról sem megfeledkeznünk, elnök úr, ők is a mentesítés részét képezik, és az ő költségvetésük nagyobb, mint az összes többi ügynökség költségvetése együtt. Ő 2011-ben 877 millió eurót tett ki az ő költségvetésük, a teljes költségvetés ugyanebben az időszakban pedig sokkal magasabb volt, amiatt, mert magán alapokból is kapnak finanszírozást ezek az ügynökségek az EU támogatása több mint 11 milliárd eurót tesz ki, tehát ezzel a témával komolyan kell foglalkoznunk. A számbevőszék jelentésében is találtunk számos véleményt. Ezek a vélemények ahhoz kapcsolódtak, hogy ezek az ügynökségek számos tranzakciót bonyolítanak le magáncégekkel, és nagyon nehéz a megfelelő rendszert megtalálni arra, hogy a pénzek megfelelő felhasználása megvalósuljon. Tehát ezzel is foglalkoznunk kell. Van egy további probléma, ez pedig az, hogy a kifizetési előirányzatok alacsony szinten mozognak, olyan alacsony szinten, hogy fel kell vetnünk az aggályokat, miszerint a közös vállalkozások egyáltalán meg tudják-e valósítani programjaikat 2017-ig. 2017-ig van idejük, tehát nem tudják elkölteni megfelelően a pénzeket, és van egy eh, további ügy, amelyek kapcsolatban még információra van szükségünk. Görögországban az Artemis és az Enia eh, projektek görög támogatást is kéne, hogy kapjanak. Egyelőre csak a struktúrális alapokból kapnak támogatást. És én mind az Európai Számvevőszéket és az Európai Bizottságot arra kérem, hogy ezt magyarázzák meg. Végül pedig elnök úr, hiszen szeretnék némi időt megtakarítani, hogy a kollégák is elmondhassák a véleményüket. Nagyon jelentős pénzekről van szó, amelyeket a közös vállalkozások költenek el, PPP struktúrában dolgoznak, éppen ezért a parlament nem különösebben foglalkozik velük. A számvevőszéket arra invitálnám, hogy készítsen speciális jelentést, egy külön jelentést a közös vállalkozásokról, illetve vizsgálja meg az Európai Unió kutatási programjának megvalósulását. Köszönöm. Köszönöm szépen Germándi kollégának, az előadónak. Száva még kolléga következik, ő az egyetlen hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak a munkáját. Az időtakarékosság jegyében de azért legyen valamennyi vita, ezért szeretnék azonnal rátérni a konkrét témám. Egy kérdést szeretnék föltenni. Mi a lényege, a legfontosabb szerepe és felelőssége ennek a parlamentnek, amikor mentesítést ítél meg az ügynökségeknek? bármilyen választ is adunk erre, én úgy gondolom, hogy a tényleges lényeg az, hogy nagyon kritikusan nézzük meg, hogyan költjük el, vagy költik el az ügynökségek az adófizető pénzét. És itt van néhány fontos lábjegyzet. Érdekonfliktus és átláthatóság. Ezt már korábban is hallották, de szeretnék néhány példát adni. és ezzel magyaráznám meg, hogy miért tartom fontosnak ezeket az aspektusokat. Horizontális jelentésből is tudok példát mondani, és az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség jelentéséből, valamint az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentéséből is. A horizontális jelentés, ez az alapdokumentum egy bizonyos értelemben. 19-es cikkben Sajnálatos, hogy a szemvőszék megállapításai szerint a speciális jelentés készítése során, ami 2011. októberre volt, a négy kiválasztott ügynökség egyikének sem sikerült pontosan kezelnie, megfelelően kezelnie az érdekkonfliktusokat. És az érdekkonfliktusok kezelésében két ügynökség előbbre lépett, de stb. stb. Az én véleményem az, hogyha mi megelégedünk azzal az általános megállapítással, hogy az EFS-nek sikerült fejletebb módon kezelnie az érdekkonfliktusokat, akkor valójában nem látjuk el azt a feladatot, amit el kellene, hogy lássunk. És itt van, hogy miért. Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség jelentést tervezett 7-es és 9-es cikk 2-es pontjában, 7-es cikk sajnálatosnak tartja, hogy pont, pont, pont, tehát ugyanaz, amit az előbb is idéztem, de megállapítja, hogy a hatóság már kifejlesztett, fejlett szakpolitikákat, érdekkonfliktusok kezelésére. Most itt arról beszélünk, hogy megadjuk-e a mentesítést a 2011-es pénzügyi évre. Amikor tény szerint tudjuk, hogy egy sor eset van, ami azt mutatja, hogy az érdek konfliktusokat egyszerűen nem tudják kezelni az élelmiszerbiztonsági ügynökségnél. Tavaly augusztusban volt egy eset, a egy nemzetközi intézménnyel, és paneltagként ILSI képviselője is ott volt, amit az, F, amikor az f t kritizálták, az egyszerű válasz az volt, hogy új függetlenségi politikájuk van, és új tevékenységük van, tagjai a Tudományos Bizottságnak is, a Nemzetközi Intézménynek, és ugyanakkor az EFSA, EFSA penálban is van egy bizonyos szerepük, és az ügynökség új függetlenségi politikájával ez nem összeegyeztethető. De ez mit jelent? Hát egy adófizető megkérdezné, hogy akkor most valójában ki az, aki a függetlenségi politika értelmét nyomon követi, hogy egyáltalán az jelentsen valamit. Az én kérdésem az, ha ezek nem mi vagyunk, akkor ki lesz az, akkor senki. 2012. november. Gémodosított rovarok kockázatelemzése az EFSA munkacsoportjában egy sor szakértő volt, akinek közvetlen kapcsolata van az oxitekkel, amely az a cég, amely gyakorlatilag tenyészti ezeket a gémodosított rovarokat, amelyekről beszélni van, beszélünk. 2012. december a Le Monde beszámolójában az szerepel, hogy a 18 tagból 8 szakértőnek közvetlen érdekkonfliktusa van, aki bizonyos témán dolgozik. És az EFSA-nál rákérdeztek, hogy ez hogy történik. Egyszerűen nem tudták értelmezni, hogy milyen probléma lenne itt, és nem is változtatták meg az adott munkacsoportnak az összetételét. Ez csak néhány példa, nem fogom most untatni önöket további példákkal. A legtöbb jelentése persze nincs problémám, de az EFSA ez egy olyan téma, amivel nem igazán foglalkoztunk eddig, de hogy ezek a példák is mutatják, szerintem sokkal jobban meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy abban az ügynökségben mi is történik. Egy másik példa, és aztán már be is fejezem, környezetvédelmi ügynökségre vonatkozik. Megmondom őszintén, nagyon furcsának találom, hogy a jelentéstervezetben semmi nem szerepel annak a nyomon követéséről, amiről tavaly beszéltünk. Amikor az egész feladat egyik alapja a nyomonkövetés, a 2010-es mentesítés nyomonkövetése, akkor nem értem, hogy miért nincs semmilyen nyoma a még most is folyó, legalábbis én úgy gondolom, hogy ez egy átláthatósági probléma és érdekkonfliktus probléma is ennek az ügynökségnek az esetében. egy millió eurós keretszerződésről van szó, egy videógyártó céggel, ami már nem is létezik. néhány évvel ezelőtt írták alá eredetileg a szerződést, aztán évről évre ezt továbbítjuk. 2011-ről beszélünk itt most. A szerződés létezik továbbra is, most már 270 valány ezer euróról van szó, és 1 millió eurós keretszerződést, és a cég nem is létezik. És amikor a Környezetvédelmi Ügynökség főigazgatóját megkérdeztem tavaly, azt mondta, hogy a videócéggel Kopenhágában nincsen szerződés, amiről most szó van, úgyhogy nincs probléma. De szerintem van probléma, hogyha az a szerződés, amit aláírtak, semmit nem gyártott ez a cég, egy darab videó, hogyha itt egy millió eurós szerződésről van szó, és semmi nem szerepel a jelentésben erről. Nem tudom, hogy van erre most idő, de jó lenne legalább valamilyen indoklást hallani. A Coffee Gate megnevezés nagyon konkrét, és Pontos megjegyzés. Erről van szó. És legalább ugyanannyi időt kellene töltenünk azzal, hogy kritikusan vizsgáljuk az egyetemű érdekkonfliktusokat és átláthatósági problémákat, mint amennyi időt töltünk arra, hogy azon, amikor azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet például könnyíteni az ügynökségek idő problémáját, amikor számvőszék elé kell, hogy menjenek. Úgyhogy kritikusan lezárnám a hozzászólásomat. Úgy gondolom, hogy nyomon kéne követnünk az előző évben felvetett problémákat, és nem csak magunk mögött hagyni ezeket. Egyébként az ügynökségek érdekét sem szolgálja ez, ha csak magunk mögött hagyjuk a problémákat. És az biztos, hogy nem szolgálja az adófizetők érdekeit. Én is adófizető vagyok. Adófizetőként azért megkérdezném, hogy hogy lehet elfelejteni az összes problémát, amit tavaly az ügynökségekkel kapcsolatban felmerült. Köszönöm. Köszönöm, Szavamé kolléga, Bacsitis kolléga. Köszönöm szépen. Először is a Jele Szender kolléga nevében, kolléga nő nevében szeretnék beszélni. Ő árnyék előadó ebben a nagyon fontos dokumentumban. Elnézést is kér, szeretném kimenteni, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Arra kért tehát, hogy elmondjam a szocialisták és demokraták frakciójának pozícióját. Támogatjuk az eddigi kommentárokat, megjegyzéseket, konkrét eh, módosítókat is elő fogunk terjeszteni majd a határidőig. Most egy néhány személyes kommentárt engedjenek meg. Azt gondolom, hogy az ügynökségek száma 3-ról 30-ra növekedett, és ez világossá teszi, hogy egyre nehezebb fókuszálni a tevékenységükre, egyre bonyolultabb foglalkozni velük, értékelnünk kell viszont, hogy hogyan költik el az adófizetők pénzét nem feledhetjük el, nem téveszthetjük szem elől, hogy az ügynökségek önálló területekért felelnek, és azért a, az eredmények évről évre javulnak. Láthatjuk a jelentésekből, hogy a hatékonysági számok javulnak, és a hatékony, nem hatékony területek egyre visszaszorulnak. Egy sor nagyon fontos terület van az EU-ban, ahol láttuk, hogy javult a helyzet, mint az emberi jogok területén, vagy a nők egyenjogúsága területén. Ez egy rendkívül fontos folyamat, de haladunk, úgy látjuk, bizonyos dokumentumok felemlegették az ügynökség, a egyenlő esélyekkel foglalkozó ügynökség szerepét és munkáját. Az előbb említett két ügynökség, ha összevonnánk, az nem feltétlenül használna nekik. Erre szeretném felhívni a figyelmet, ennyiben szerettem volna hozzászólni, és nem sokára előterjesztjük pontosan a konkrét módosításokat. Jean-Pierre. visszavonta a hozzászólását, ezzel a hozzászólók listáját lezárom. Jánnak megadom a szót. Záró megjegyzésre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Szavama és Bálhitis uraknak a hozzászólásaikat. Külön üdvözlöm azt a kritikus megközelítést, amit Szálfoma úr alkalmazott, valóban a lényege a mentes felmentési folyamatban a mi szakbizottságunknak éppen az, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a kérdésekre. Ez az egyetlen időszak az évben, amikor elszámoltathatjuk a tevékenységükről az ügynökségeket, vagyis ne becsüljük alá a lehetőségeinket. Évről évre 750 millió euróról beszélünk, ez egy nagyon komoly dolog. Aztán a két dolog, az összeférhetetlenség és az átláthatóság témája. Ön ezt külön kiemelte, ebben egyet is értek ez önnel összeférhetetlenséggel már régóta dolgozunk, igyekszünk megoldást találni, időnként ez újra és újra feltűnik, aztán ez a kérdés 2009 óta a, már mindig is azt mondtam, hogy szükség lenne egy alapvető vitára, és nem adhok vitákat kell folytatni az összeférhetetlenségekről az ügynökségek szintjén, mert felmerülnek a problémák, mint az EFSA-ban például, aztán vannak politikai okok itt a parlamenten belül, hogy hogyan merül fel az összeférhetetlenség kérdése, és ilyenkor lángatjuk elő az egészet. Szerintem egy alapvető vitára lenne szükség. Például, hogyha az EFSA-t összehasonlítjuk az Egyesült Államokban dolgozó ügynökséggel, mi az EU-ban külső szakértőket vonunk be, ezeket megbízásokkal kötjük magunkhoz, és a száz százalékig független emberekre van szükség eredetileg, de hát ezt nehéz megtalálni, mert ők vagy az iparban, vagy a tudományos életben valahova kötődnek. Igyekeztünk, száz százalékig nem voltunk sikeresek, de folytatjuk az igyekezetet, hogy ezen a vonalon menjünk tovább. Átlátható, független személyiségekre van szükség, hogy elkerülhessük az összeférhetetlenséget a munkánk során. Persze itt még nem tartunk, nyilvánvaló ezzel a céllal kell dolgoznunk. Nagyon elégedett vagyok azzal a válaszsal, amit az EFSA igazgatója a meghallgatás során mondott, bizonyos területeken kísérleti projekteket indítanak, méghozzá szakértőket in-house módon, tehát az intézeten belülről kívánnak megszerezni, de hát ez sokkal bonyolultabb, mint külső szakértőket megbízni. Ez egy alapvető vita, mint mondtam, ezt nekünk kell lefolytatni, például a mi szakbizottságunkban, de máshol is én kész vagyok több tízmillió eurót kifizetni évente azért, hogy százszázalékosan független ügynökségeket tudjunk létrehozni. Persze nem csak az EFSA-ról beszélünk, a gyógyszerészeti ügynökség és mások is ide tartoznak. Ez egy nagyon érdekes vita lehet, tovább kéne vinni, és Csütörtökön lesz a meghallgatás, meglátjuk az összeférhetetlenségről, mit mond a számvevőszék, és szerintem ez nem lezárja a vitát, hanem igazából megkezdi. Ezzel egyetértek, de ha megnézzük 2011-et, és most itt ezzel foglalkozunk, a felmentés során nem vagyok biztos benne, hogy fair dolog elhalasztani a felmentést olyan témában, amit már régóta vitatunk, és tovább is folytatjuk a vitát majd. A környezetvédelmi ügynökség esetében láthatjuk, elmúlt évben is folyt vita erről, én magam is és frakcióm is úgy volt ezzel, hogy nem értett egyet azzal, amit az elmúlt évi jelentés tartalmazott. Mi a költségvetési rendeletből indulunk ki, nem vagyunk vádlók, de egy független politikai ellenőrzésre szükség van, olyan értelemben, hogy a költségvetési rendeletet jól alkalmazták-e az ügynökségek, és hogy a munkájukat megfelelő módon végezték-e politikai szempontból is és kicsit zavarban voltam elmúlt évben. Azt láttuk, hogy a környezetvédelmi ügynökségben nem voltak túl nagy problémák, kisebb problémákat találtunk, ezeket megoldották elmúlt évben. részletekben, menő vita folyt erről itt is, és széles körben adtunk lehetőséget az ügynökségeknek, a számvevőszéknek arra, hogy reagáljanak az elmúlt évben felvetett problémákra és plenáris ülésen elfogadtuk a válaszokat, elégedettek voltunk ezzel, és az október-novemberi szavazáson a felmentést megadtuk. Ezeket a témákat intenzíven kell nyomon követni. Nyilván lesz egy olyan néhány téma, amelyel később még foglalkoznunk kell a 2011-es felmentés kapcsán. 19 óra 30 van, elnök úr, pont ekkor kell abba hagyni. Köszönöm szépen. Az előadónak, hogy betartotta az időt. Szeretném aláhízni, ami, aláhúzni, amit ön mondott az imént. Tartsuk szem előtt az arányosság témáját. Ez fontos része az EU szerződéseinek, szerintem nekünk is ilyen elv alapján kell eljárni. Köszönöm szépen mindenkinek, ezzel berekeztem az ülést, és holnap találkozom 9 órakor. Ezzel az ülést a mai napra lezárom. Kellemes további estét!